Cominciamo la, la sessione. Kezdjük meg az ülést. Jó napot kívánok! Kezdjük azonnal a napirend elfogadásával. Bill Newton Dunn tekintettel arra, hogy egyedül te vagy jelen itt a teremben. Szeretném kiemelni, hogy a koordinátor ülésen majd még beszélek erről, hogy nagyon súlyos tiszteletlenség az intézmény szemben, hogy tekintettel arra, hogy 9 óra 20 perc is elmúlt. Tegnap volt egy Libe szakbizottsági ülés, és a szakbizottságunk tagjainak nagy része Libe tag is. Ez tehát tulajdonképpen a tegnap, illetve a tegnap előtti munkáink folytatásának tekintendő ez az ülés. Tehát nagy sajnálat családommal és vendégeinkkel szemben elég rossz érzéssel közlöm, hogy hát hiányzik a felelősségtudat itt a képviselőkből, akiknek itt kellene lenniük már ebben az időpontban. Elnézést kérek a vendégeinktől, és remélhetőleg a többi képviselő is befut a lehető leghamarabb. Kicsit visszhangos a hang. Hát, ahogyan mondtam, elfogadjuk a napirendet, ahogyan ez közlésre került. Egy bejelentéssel szeretnék élni tekintettel az ír miniszter beszédére, néhány perccel ezelőtt közölte velünk, hogy sajnos nem tud részt venni ma délelőtt szakbizottságunk ülésén. Tehát kicsit felülvizsgáltuk a sorrendet itt a napirenden, és az egyes tömbökre kiosztott felszólalási időt. A jogi keret megerősítés a hatékony elkobzás és vagyon visszaszerzés érdekében Nos, tehát ezt 12 óra körül kellene befejeznünk, nem hiszem, hogy túl kell mennünk ezen az időponton. Ezt a szakbizottság ülést közvetlenül láthatják az interneten, ezzel a kérdéssel is foglalkozunk majd egyébként a koordinátor ülésen, és 17 óra 30 perckor, tekintettel arra, hogy munkáink egész nap folynak majd, tehát 17 óra 30-kor kezdődik zárt ajtók mellett a koordinátori ülés ugyanebben a teremben. Most tehát akkor kezdjük meg az első tömbbel ezen második ülésszakból, amely a pénzmosással foglalkozik. Ennek a címe a bűncselekményekből származó vagyontárgyak azonosítása és elkobzása, és az nem vagyontárgyak társadalmi célokra való újrafelhasználása. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy stratégiai jelentőségű ez a szempont. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, ezt már nagyon sok bíró vagy nyomozó ismételte meg itt számunkra, hogy a fogvatartási büntetés bizonyosan az egyik legfontosabb szankció a bűnözőkkel szemben, de a fő szempont itt az, hogy a bűnözők vagyontárgyait is elkobozzuk, és társadalmi célokra használjuk ezt fel. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy mindaz, amit illegálisan szereztek a bűnözők erőszakkal, visszaéléssel, stb. Nos, ezeket a vagyontárgyakat, ezektől a vagyontárgyaktól őket megfosztjuk, és azt, azokat visszaadjuk a közösségnek, társadalmi célokra használjuk fel ezeket. Meghallgatjuk most Pedro Gomez Pereirát, aki a Bázeli Intézettől látogatott el hozzánk, a vagyon visszaszerzés szakértője, és az előadásának címe egy új európai jogalkotás szükségessége az elkobzott vagyontárgyak társadalmi célra való felhasználása érdekében. Ezután John Devson kap szót, aki a brit tapasztalatokról számol majd be nemzeti koordinátorként a bűncselekményekből származó vagyontárgyakkal kapcsolatosan. Tehát itt most ezen munkátokat az a célunk, hogy egy jelentést alakítsunk majd ki, ez járulnak hozzá ezek az előadások. Először tehát Pereira úr kap szót 15 percben, és a előadó után megnyitjuk a vitát, tessék Pereira úr. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok Alfano asszonynak. Elnök, elnézést, Pereira úr, 30 perc. Üdvözlöm az itt jelenlévőket, jó napot kívánok mindenkinek. Örömmel és nagy megtiszteltetéssel mutatom be most önöknek a tanulmányunk eredményeit, melynek címe az új EU jogszabályok szükségessége, amelyek lehetővé teszik a bűnszervezetek által szerzett vagyontárgyak civil társadalmi célokra való felhasználását. Ahogyan elmondtam, ez egy független intézet, egy agytör, agytrözt, amely a Bázeli Egyetemhez kapcsolódik, és célunk a korrupció, illetve a pénzmosás leküzdése. 2003-ban alapította Mark Pett az intézünk, intézetünket, és elismert ez az intézet a ö, szakmai segítségnyújtást illetően, ami a jogsegét, a nemzetközi jogsegét illeti az együttműködést, a pénzügyi ö, nyomozati együttműködést és a bűncselekményekkel kapcsolatos vagyontárgyak felderítését. Kutatásokat végzünk, értékeléseket, célunk a korrupció megelőzése, illetve a pénzmosásé, amelyek szorosan összekapcsolódnak. Finanszírozásunk a nagy-britanniai, liechtensteini és svájci kormánytól érkezik. com o fim de introduzir o tema da reutilização. Hogy bevezessem most az elkobzott vagyontárgyak uh, szociális célokra való felhasználását, szeretnék uh, utalni a um, vagyon visszaszerzési folyamatra, amely négy szakaszból áll. Az első szakasz az információforrásokra való hivatkozás, annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy bekövetkezett-e bűncselekmény. A második szakasz a nyomozati szak, amely bizonyítás, bizonyítékok szükséges elemek beszerzéséből áll, hogy vádat lehessen emelni egy személy vagy személyek ellen egy bűncselekmény elkövetése miatt. Itt kerül sor a pénzügyi kutatásokra, amelyeknek célja azon, felderít, azon vagyontárgyak felderítése, amelyek bűncselekményekből származnak, és itt kérjük az igazságügyi hatóságoktól ezen vagyontárgyak lefoglalását megőrzésük érdekében, és a pénzügyi áramlás megszakítását a pénzügyi szervezetek felé. A harmadik szakasz a vedemes, illetve az igazságügyi szak az ítélet megszületéséig, és ebben a szakban érjük el a vagyontárgyak elkobzálását, és ezt követően a negyedik szakaszban kerül sor ezen vagyontárgyak visszaszerzésére, amikor is egy igazságügyi határozat végzés születik, hogy ezen összegeket, vagyontárgyakat véglegesen vissza lehessen szerezni. Az Európai Unióban vannak már kerethatározatok, jogszabályok a vagyontárgyak visszaszerzése céljából, és most éppen zajlik ezen szakpolitika felülvizsgálata, illetve a kerethatározatok ki, amelyek hatályban vannak, annak érdekében, hogy ezek jobban alkalmazkodjanak a tagállamokban fennálló körülményekhez. Ennek ellenére azt tapasztalhatjuk, hogy két fontos elem hiányzik ezen folyamatból. Egyrésztről az elkobzott vagyontárgyak kezelése, és másrészt az, hogy mi legyen ezeknek az elkobzott vagyontárgyaknak a végső rendeltetése. Nagyon fontos ez a vagyontárgyak visszaszerzése szempontjából, mert ha egyszer már elkoboztuk a vagyontárgyakat, akkor ezeket működésben kell tartani, hogy nagyobb értékük legyen, amikor megtörténik a végleges elkobzás. Ezen tanulmány tárgya, tehát az elkobzott vagyontárgyak szociális felhasználása, ezen végső rendeltetésére utal a vagyontárgyaknak. Tehát itt mindenképpen európai jogszabályra van szükség, amely lehetővé teszi az elkobzott vagyontárgyak szociális célokra való felhasználását. Egy olyan módszertant alkalmaztunk, amely egy előzetes tanulmányon, illetve kérdőíven alapul. Itt a civil társadalom tagjait kérdeztük meg, illetve különböző szervezetek képviselőit a tagállamokban. A legnagyobb kihívás ezen tanulmány elkészítése során az volt, hogy a társadalmi rendeltetés, illetve újra felhasználás definícióit pontosítsuk. Ezeket a fogalmakat nem, ezek a fogalmak még nincsenek meghatározva, és beszámolomból kiviláglik majd, hogy ezen meghatározásokat különbözőképp másképpen értelmezik az egyes tagállamokban. Mindenre emlékeznünk kell. Nagyon fontos témákat elemeztünk, az egyes tagállamok jogi kereteit és eszközeit, illetve az Európai Unió jogszabályi kereteit a vagyontárgyak visszaszerzése kapcsán. Ezen elemzések lehetővé tették, hogy megvizsgáljuk a helyi, illetve közösségi szintű jogszabályokat, amelyek elősegíthetik az elkobzott vagyontárgyak társadalmi célú felhasználását. A közösségi keretet is elemeztük annak érdekében, hogy meghatározzuk a végső rendeltetését ezen elkobzott vagyontárgyaknak az egyes tagállamokban. A jogintézményi keretek között az egyes tagállamokban megpróbáltuk meghatározni a társadalmi rendeltetést, az, az az, az hogy hol lehet felhasználni az elkobzott vagyontárgyakat. Megpróbáltuk tehát meghatározni, hogy kik ö, tudják majd használni, felhasználni ezen elkobzott ö, vagyontárgyakat. A beszámolóban a fő hangsúlyt egyes tagállamok tapasztalataira helyezzük. Noha hiányzik még a társadalmi újrafelhasználás fogalom pontos meghatározása, ami az Európai Unió jogszabályait illeti. Különböző tanácsi kerethatározatok léteznek, amelyek beindítják a vagyontágyak visszaszerzését, mely vagyontágyak bűncselekményekből származnak, vagy azokkal kapcsolatosak, és ezen vagyontágyak elkobzásáról is szó van. Az Európai Unióban számos tanulmány, eh, jelentés, beszámoló és stratégia létezik, amelyek eh, a bűncselekményből származó vagyon tárgyakkal foglalkoznak, illetve a szervezett bűnözés társadalmi költségeit vizsgálják, amely ugye túlmegy az emberi jogok megsértésén, illetve a demokratikus elvek gyengítésén. Fontos a Libeltal bemutatott szervezetbűnözéssel kapcsolatos jelentésre visszautalnunk, melynek jelentéstevője a képviselőasszony volt, és itt mindenképpen egy ösztönzésről van szó a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, hiszen az az elkobzott vagyontárgyak már nem csupán egy olyan vagyontárgyak, amelyeket elvonnak a bűnszervezetektől, hanem konstruktív jelleget kapnak. Egyrésztről hozzárulnak a szervezett bűnözés megelőzéséhez, de a gazdasági társadalmi fejlődés előmozdításához egyaránt. Még akkor is, hogyha nem léteznek jogszabályok az elkobzott vagyontárgyak végső rendeltetését, illetve társadalmi újrafelhasználásukat illetően, van már egy szabályozás, amely a tagállami jogszabályok harmonizációjára irányul. Annak érdekében, hogy következetes legyen a bűncselekményekből származó vagyontárgyak elkobzása, lefoglalása, majd köztudokra való felhasználása. Tehát az elkobzott vagyontárgyak használatára vonatkozó közösségi szabályozás hiányzik, minden egyes tagállamnak saját jogszabályaiban kell ezt meghatároznia, következésképp a tagállamok közötti koordináció eseti, egyedi jellegű, az egyes tagállamok saját jogszabályának felhasználásától, alkalmazásától függ. Ebben a tanulmányban hat tagállammal foglalkoztunk. Mert a rendelkezésünkre álló eszközök, illetve időkeret nem tette lehetővé, hogy valamelyik tagállamokat elemezzük. Ezek a bulgár köztársaság, a francia köztársaság, a német szövetségi köztársaság, Olaszország, Spanyol királyság és Nagy-Britannia, valamint Észak-Írország. Ezen országokat olyan kritériumok alapján választottuk ki, amelyeket most fogok kifejteni. Egyrészt az, hogy létezzenek jogszabályok az lefoglalt vagyontárgyak kezelését illetően, illetve él, létezzenek intézmények, amelyek a vagyontárgyak visszaszerzésével foglalkoznak, itt utalnék a tanácsi devágró kerethatározatára, illetve az egyes tagállamok jogrendszer is volt ilyen követelmény. A tagállamok szerepe a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban, akár a közösségen belül, akár azon kívül, további, továbbá a rendelkezésre álló adatok megbízhatósága, minősége, az információk rendelkezésre állása és ezek napra készítételére való képesség. Ö, ez tehát számos esetet felölel az Európai Unióban, és most erről a hat országról szeretnék röviden beszámolni. Először Bulgáriáról és Olaszországról, amelyek jogszabályai a legelőre haladottabbak ezen területen, ami tehát a vagyontárgyak lefoglalását illeti a Velencei Egyezmény alapján Bulgáriában nagyon jelentős probléma volt a szervezett bűnözés, illetve az ezzel szembeni fellépés. A, kialakult kialkotott egy vagyon lefoglalás és elkobzási rendszer, illetve egy olyan rendszer, amely ezen vagyontárgyak kezelésével foglalkozik. Megpróbálták hatékonyan leküzdeni a szervezett bűnözést Bulgáriában, és ezen kontextusban létezik. Az a törvény, amely a bűncselekményekből származó vagyontárgyak visszaszerzésével, elkozásával foglalkozik. Ezen törvény alapján a vagyontárgyak kezelése úgy történik, hogy csak a törvény által meghatározott hatóságok kezelhetik ezeket a vagyontárgyakat, Természetesen mindez jelentős költségekkel jár az állam számára, abban a pillanatban, amikor megtörténik a lefoglalás, hiszen az államnak foglalkoznia kell ezekkel a vagyontárgyakkal, kezelnie kell ezeket. Bulgária ezen vagyontárgyakat úgy kezeli, hogy miután lefoglalta ezeket, a tulajdonos az állam lesz, és ezután az állami kincstár kezelésébe kerülnek ezek a vagyontárgyak. Jelenleg nincs előzetes rendeltetése, rendeltetés meghatározása ezen vagyontárgyaknak társadalmi célokra. Már létezik egy törvénytervezet ezen elkobzott vagyontárgyak kezelésére vonatkozóan. A 2012-es változata ennek előirányozza, hogy egy tanácsot kell létrehozni ezen elkobzott vagyontárgyak kezelése céljából. A pénzügyminisztériumnak lesz az a feladata, hogy javasolja ezen vagyontárgyak értékesítését, vagy társadalmi célokra való felhasználását azon törvénytervezet alapján, amelyről beszéltünk. A Bolgár Köztársaság önkormányzatai, NGO-i, egyéb szervezetek meghívhatók ezen miniszterközi tanács üléseire. Itt emlékeznünk kell egy tanulmányra, illetve törvénytervezetre. 2011-ben és 2012-ben már sor került egy módosításra, amely azonban csak bolgár nyelven áll rendelkezésre, és a 2012-es változat kapcsán nem tudtunk még értékelést megfogalmazni. A civil társadalom képviselővel kapcsolatban lép tettünk, és az derült ki az eszmecserékből, hogy civil társadalom aktívan részt vesz majd ezen vagyontárgyak kezelésében. Egy alapjön majd létre ezen vagyontárgyak kezelése céljából, egy szociális segítségnyújtási alap, és a KKV-k fejlesztésére is szolgálnak majd ezek az elkobzott vagyontárgyak. itt e- állami tevékenységek finanszírozásáról is szó lehet, ezen vagyon tárgyak segítségével a civil társadalom javára. Úgy tűnik, hogy a társadalmi felhasználás, humanitárius civil társadalmi felhasználás rendeltetést fogják bevezetni a törvényszövegébe. szövegébe. Franciaországban a büntető perrendtartást 2012-ben megreformálták, hogy a bűncselekményekből származó vagyontárgyak elkobzását és lefoglalását megkönnyítsék. Mindez az igazságügyi és a pénzügyminisztérium felügyelete alatt történt. Egy ügynökség jött létre ezen vagyontárgyak kezelésére, központosított kezelésére, amelyek, amely vagyontárgyak bűncselekményekből származnak, és itt ezen bűncselekményből származó vagyontárgyak értékesítéséről is szó van. A kedvezményezett lesz felelős majd ezen vagyontárgyak kezelésért, különösen különleges körülmények között. Ezen vagyontárgyak az ügynökség védelme alá kerülnek. A probléma továbbra is az, hogy a vagyontárgyak megőrzésének költségeit csökkenteni kell, amelyeket nem értékesítenek azonnal, és a büntető tartásban nincsenek jogszabályok az elkobzott vagyontárgyak végső rendeltetéséről, vagy azok felosztásáról központi vagy regionális hatóságok között Franciaországban, vagy az egyéb hatóságok között, amelyek az adott ügy részesei. Emlékeztetik el arra, hogy a francia köztársaságban vannak eljárások, amelyek a kábítószerkereskedelemből származó vagyontárgyakra vonatkoznak. Itt van egy speciális alap, ide kerülnek az ilyenfajta bűncselekményből a kábítószerkereskedelemből származó vagyontárgyak, de nincs olyan jogszabály, amely lehetővé tenni ezen vagyontárgyak vagy bűncselekményből származó jövedelmek felhasználását civil társadalommal kapcsolatos célokra, még akkor is, hogyha végső soron mindez majd olyan szervezetekhez kerülhet, amelyek küzdenek a kábítószerkereskedelem ellen. Itt emlékeztetni kell a civil erő erőfeszítéseire, 2010. júliusában a semmitőszék Franciaországban ítéletet hozott azt illetően, hogy kezdődjék nyomozás az ő feljelentésük alapján egy korrupciós és pénzmosással kapcsolatos ügyben, és itt lehetővé kell tenni a jövedelmek felhasználását a civil társadalom céljaira. Így egy átláthatóbb rendszer jönne létre, amely a civil társadalom proaktív részvételét is ösztönözni, nem csupán a megelőzésben, hanem a szervezett bűnözés elleni küzdelemben is. Most pedig térjünk át Olaszország esetére. Az olasz köztársaság jelenleg az Európai Unióban az egyetlen olyan ország, ahol Létezik egy célzott, specifikus jogszabály az elkobzott vagyontárgyak társadalmi célú felhasználására. Az olasz jogszabályok értelmében bizonyos fajta vagyontárgyak, mint például ingatlanok átadásra kerülnek a közösségeknek, ott, ahol elkobozták az adott vagyontárgyakat, annak érdekében, hogy a helyi közösségek élvezhessék ezek előnyeit. 2010-ben az olasz belügyminiszteren, bel, belügyminisztériumon belül létrejött az az ügynökség, amely a szervezet bűnözésből származó vagyontárgyak elkobzásával foglalkozik, és ez felelős a koordinációért, illetve az ilyenfajta vagyontárgyak kezeléséért, Tehát miután megszületett az ítélet, és ezek elkobzásra kerültek, ez az ügynökség foglalkozik ezekkel a vagyontárgyakkal, illetve oda ítélheti ezeket közhatóságoknak, megyei hatóságoknak, megyéknek, illetve társadalmi célokra szállhatja őket ezek a vagyontárgyak továbbra is a közhatóság tulajdonában maradnak, de mások is kezelhetik őket, mint például civil társadalmi szervezetek vagy non-profit szervezetek. Ez az alapmechanizmus, amelyet megpróbáltam kifejteni, és ez főként ingatlan vagyonra igaz, tehát épületekre, mezőgazdasági üzemekre, ingatlan vagyontárgyakra, ami pedig az ingóságokat illeti, mint például bankszemlek, vagy egy pénzintézetnél letétbe helyezett vagyontárgyak. Nos, ezeket az államkincstár kapja meg, ezeket az olasz törvény érdek, értelmében nem lehet társadalmi célokra fordítani. Most térjünk vissza még ehhez az ügynökséghez. Ez az ügynökség foglalkozik a vagyontárgyak kezelési jogával. Itt 88,1%-a az elkobzott vagyontárgyaknak a helyi közösségekhez került. Itt fennáll annak a veszélye, hogy újra a szervezet bűnözés elemei beszivároghatnak ezen vagyontárgyak kezelésébe, nem mindig uh, érik el ezen vagyontárgyak az előre kitűzött uh, célokat, tehát uh, az ügynökség vissza is vonhatja a rendeltetését ezen vagyontárgyaknak, abban az esetben, hogyha az adott vagyontárgyakat nem úgy használják fel, ahogyan ez az eredeti megállapodásban szerepelt. Most pedig térjünk át a német modellre. Németország a francia, illetve a bolgár modellhez hasonlóan, melyekről már említés esett. A hangsúlyt az elítélt ö, civil kötelezettségeire helyezi. Ez az első probléma. A német rendszer sajátossága az, hogy itt egy szövetségi rendszerről van szó, tehát nem létezik egyetlen ügynökség a vagyontárgyak kezelésére. Itt ezek az ügyek az egyes tartományok kezelésébe tartoznak. Például Baden-Württemberg tartomány esetében van egy speciális egység, itt rendőrség, igazságügyi hatóság tagjai képezik részét ennek az egységnek. Pénz confiscados para fins sociais. Szociális célokra való elkobzásról nem szól a német szabályozás. Az elkobzott vagyon a tartományi költségvetést gyarapítja azért, amelyiknek a bírósága az elkobzásról ítélkezett ezek a e, kiadások persze, amelyek a tartományi költségvetésből megvalósulnak, szociális összetevővel is rendelkezhetnek, de a bíróság nem rendelkezik arról, hogy milyen célt szolgáljon az elkobzott e, e, vagyon. A brémai bíróság rendelkezik róla, hogy az igazságszolgáltatás részesül ebből illetve a munkaügyi és nőjogi keretet is gyarapítja az elkobzott vagyon az áldozatvédelem, az emberkereskedelem áldozatainak védelme, illetve a kényszerprostitúció, illetve a kábítószer függőség elleni küzdelem is ilyen költségvetési támogatásban részesül. de ugyanakkor továbbra is a tartomány kezelésében vannak ezek a pénzek. Spanyolország. A spanyol modell hasonló a francia, illetve a német modellhez nincs egységes rendszer, minden egyes bíró maga rendelkezik arról, hogy mi legyen a sorsa az elkobzott vagyonnak. A spanyol rendszerben a különlegesség az, hogy úgynevezett akció populáris működik. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárki beadhat panaszt, és követelheti, hogy nyomozást indítsanak itt lehetséges, hogy a vagyont a civil társadalom újra felhasználja a komoly, súlyos, illetve szervezett bűnözés elleni harcra. Végül Egyesült Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország náluk működik az úgynevezett community cashback modell, az azt jelenti, hogy a közjó, a közösség érdekében újra felhasználják a pénzt. Megfelelő közösségi projektekre nagy összegeket fordítanak vissza illetve találkozókat szerveznek a lakóhelyi rendőrség, az önkormányzat, a lakosok részvételével. Az egyik célkitűzés itt az, hogy a helyi lakóközösségek szava és hallassék, és az ő érdekükben, az ő céljaikra használják fel újra a vagyont. Múlt péntekre is gondolhatunk itt. Skócia különleges helyzet van itt eh, az, a bíróságon kívüli megállapodások eh, kapcsán. skóciai eh, ügyésszel külön megállapodást kötöttek, 6,8 millió fontról szólt ez a megállapodás, korrupt szerződésekből szerezte ezt a jövedelmet egy cég, amely ugye a megállapodást megkötött az ügyességgel, és a munkanélküliség elleni küzdelemre és szociális célokra használják most fel ezt a pénzt. Tehát itt is megvan ez a szociális összetevő, akkor is, hogyha az állam használja újra fel a pénzt. 90 másodpercen maradt, tudom, a jelenlegi rendelkezések nem mindenhol mondják ki, hogy mire kell felhasználni a vagyonból származó elkobzott jövedelmet a tagállamok, illetve régióik, tartományaik azonban gyakran szociális célra használják fel őket. Érdemes lenne erről elmélyülte vitát folytatni. Az Európai Unió Régiók Bizottsága a belső biztonságról azt mondja, hogy nagyon fontos szerepe van a helyi közösségeknek, és hogy nagyon fontos, hogy a közösségek kompenzációt kapjanak a vagyomból származó elkobzott jövedelmek terhére, hiszen ők szenvedték meg az elkobzott jogsértések kárait is. Nagyon fontos a bűn megelőzés terén segítséget nyújtani ebből a, az eszköztárból, ebből a vagyomból. proaktívabb megközelítésre van szükség a társadalomnak, illetve a civil társadalomnak a részéről egyaránt a súlyos, illetve szenvedett bűnözés megelőzése érdekében. Még három percet kérhetek, elnök asszony, hogyha megtenné, köszönöm szépen. ami a proaktív szervezetbűnözés elleni civil szervezeti fellépést illeti, illetve a javak szociális újrafelhasználását. Nem csak Franciaországról szeretnék itt szólni, azt már megtettem. Van egy másik példa is, Spanyolország példája, ahol akció populáris valósult meg a civil társadalom részéről, annak érdekében, hogy pénzmosási ügyeket vizsgáljanak ki. Van itt egy ügy, ami egyenlítői Gínával kapcsolatos, a, elkobzott jövedelmek szociális újra felhasználása lehetővé teszi, hogy participatívabbak, demokratikusabbak legyenek az államok és jobban fel tudják venni a küzdelmet a szervezet bűnözéssel szemben, jobban be tudják vonni konkrétan a civil társadalmat ebbe a küzdelembe. Most már tényleg lejárt az időm, úgyhogy már csak néhány dologra szeretnék röviden utalni. Azt hiszem, hogy alapvetően körüljártam már a teljes téma körömet, definíciókat is megbeszéltük, mi a helyzet a bíróságon kívüli megállapodásokkal. Beszéltünk róla, róla hogy az államok és a, az elkövetők közötti megállapodásokból származó elkobzott, vagy hát felajánlott vagyont is szociális célra lehetne felhasználni. Aztán azt is meg kell beszélni, hogy ki is a sértetje egy-egy jogsértésnek, a bűnözésből származó e, jövedelem, e, vagyon elkobzás után e, transnacionális, tehát országokon túlnyúló lefoglalás esetében milyen felhasználásra kerül, a, nagyon fontos, hogy átláthatóak legyenek és koherensek a vagyon visszaszerzésre vonatkozó eljárások, illetve a szociális újrafelhasználás, nagyon fontos lenne, hogy minden tagállam évente egy bizonyos arányt, egy bizonyos százalékot, vagy egy bizonyos összeget előre szociális újrafelhasználásra megcímkézzen. Tehát előre jó lenne, hogyha szabályoznák, hogy mekkora rész szolgálja a szociális célokat. Fontos lenne, hogy adatbázis álljon fel európai szinten a vagyon visszaszerzés témájában statisztikai adatokat kellene begyűjteni, a tagállami vagyon visszaszerző, vagy azzal foglalkozó hivatalok segítségével. Ez az ajánlás tovább erősíteni ezeknek a hivataloknak a szerepét. A harmadik ajánlás egy európai vagyon visszaszerzési alap létrehozása lenne, specifikus alapról lenne szó itt, és minden visszaszerzett vagyont ebben helyeznének letétbe, az európai intézmények kezelnék, és szociális tartalmú projektekre szánnák a pénzt, attól függetlenül, hogy az EU-n belül, vagy azon kívül ö, zajlik ez a szociális felhasználás, hiszen ö, a határokon átnyúló bűnözés úgyis ö, nemzetközi jellegű végül felállíthatnánk egy európai vagyonvisszaszerzési hivatalt, minden transnacionális jellegű ügyel foglalkozna ez, és a tagállami hivatalokkal együttműködne információ cseréről is gondoskodna a tagállamok között. Egy európai hivatal felállításának az lenne az előnye, hogy harmonizáltan értelmeznénk a szociális célú felhasználást. Köszönöm elnök asszony, és elnézést, hogy kifutottam az időmből. Hey, Pereira, adesso do subito la parola al signor Jan Davison, Nos, most következzék a rendőrség nemzeti koordinátora, aki brit tapasztalatokról számol be a bűncselekményből származó vagyontárgyak azonosítását, illetően 15 percben tessék. Thank you, good morning. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Nincs sok időm, úgyhogy gyorsan kell, hogy haladjak rendőri vezető vagyok, és most a rendőri vezetők szervezeténél dolgozom. És el kell, hogy mondjam. Crime, money laundering and professional enablers and through inspection identify and promote good practice on many aspects of finance. Célunk az, hogy a pénzügyi mozás, például a pénzmosás, illetve vagyonelkobzás ügyeivel foglalkozzunk. Feladatunk az, hogy a határon átnyúló szervezetbűnözés, vagyonelkobzás, illetve a pénzmosás terén fellépjünk. Munkám részeként Angliában és Velszben 40 rendőri csapatot kell felügyelnem. A skót jogrend berendezkedés teljesen eltér az angol és a velszi modelltől, itt ugye teljesen másképp kell eljárnunk. Összehasonlítom az angol és a skót rendszert, mert szerintem ebből érdemes levonni bizonyos következtetéseket, mindegyikből kimozsolázhatjuk a legjobb részeket, és így egy nagyon hasznos új rendszer jöhet létre. Nem elméleti kutatás eredményeiről van szó, hanem a gyakorlati tapasztalatokról. Sok év gyakorlati tapasztalataiból szűrtük le ezeket, remélhetőleg pozitív és negatív oldalait is eh, meg tudom önökkel osztani, amiből tanulhatunk. Először is kontextusba helyezném röviden a, az Egyesült Királyság vonatkozó jogát. Először is az elkobzás, Eh, emellett a zárólás. A második eh, lehetőség egy ezer font fölött, hogyha ez bűnő mm, valamilyen bűncselekményből származó pénz. Eh, ez egy nagyon gyors módja annak, hogy zárjuk ezeket a pénzeket. Van nem ítéleten alapuló zárulás is, általában a rendőri erőknek nincs meg ez a hatáskörük végezetül. A adott büntető bűncselekményekből származó jövedelmekre vonatkozó törvényen kívül is van egy módja ennek. Például, hogyha valaki, valaki mondjuk egy személygépkocsiból árul kábítószereket az utcán, magát a személygépkocsit is le lehet foglalni, ezt, az tulajdon, ezt a tulajdon tárgyat el lehet kobozni. Ez is nagyon hasznos módja lehet a, a bűnözők elleni eh, fellépésnek. Most lássuk a számokat, eh, eh, mi lesz az elkobzott vagyonnal. A belügyminisztérium megtart 50 minisztériumot, 50%-ot megtartott a belügyminisztérium az elkobzott vagyonból ebből ezt az általános költségekre költik ennek a legnagyobb részét, 12% kivételével tehát nem a közösség céljaira vagy a nyomozás fejlesztésére fordítják. Hogyha zárolnak pénz, készpénztől foglalnak le, akkor 50% megy a belügyminisztérium, a 50%-ot pedig a nyomozóhatóság tart eh, meg. 18,75%-ot kap a lefoglaltból, a nyomozó 15,75%-ot az ügyészség, eh, és 12,5%-ot a bíróság. Ez Igazából teljesen hasonlítésszerűen megalapított számadatok szerintünk jóval nagyobb arányt kellene a nyomozásban résztvevő szerveknek, azaz a rendőrségnek. Jó lenne, hogyha valamilyen indoklást is kapnánk arra, hogy pontosan milyen arányban osztják el ezeket a pénzeket. Mi a pozitívuma az angol modellnek? Először is, hogy van pénzügyi ösztönző arra, hogy ösztönzés arra, hogy minél több vagyont foglaljanak le. Ráadásul ez a pénz segíthet abban, hogy szakértői posztokat hozzunk hétre. Egyes esetekben jó használják fel a pénzeket, persze nem mindig, csak a bűncselekményből befolyó vagyon elkobzásával foglalkozó szakértők nagy számban nem léteznek, hiszen más bűncselekményekkel is kell foglalkozniuk ezeknek a nyomozó csapatoknak, ezen lehetne ebből a pénzből segíteni. A hatékonyabbá válnak a nyomozások, ezt bizony nehéz pénzben vagy számokban kifejezni, hogy ezt az a javulás ez mennyi megtakarítást jelent. Gyakran a belügyminisztérium, az sem teljesen látható, a belügyminisztérium milyen módon forgatja vissza ezeket a pénzeket. Mi a, a negatívumok? Sokszor inkább a, a könnyebb oldalát ragadják meg a dolgoknak, nem a legnagyobb veszélyt jelentő bűnözőkre vagy csapnak le. Gyakran nem nagy, komoly vagyonokat koboznak el, Szerintünk a vagyon nagysága mm, itt nem lenne szabad, hogy döntő szempont legyen, hanem inkább az, hogy mennyire veszélyes maga a bűnöző, hogy maga az a bűncselekmény, amelyel, amelyet elkövetnek. Ráadásul ahhoz, hogy magát az ezzel foglalkozó szolgálatokat fenntartsák, ehhez bizonyos minimális eh, vagyon elkobzásra mindenképpen eh, szükség van, csak ahhoz, hogy egy helyben topogjunk. A, fel kell azt ismerni a rendőrségnek, hogy a fő céljuk az kell, hogy legyen, hogy magát a bűncselekményeket megakadályozzák, a bűnözőket eh, megakasszák, hogyha nem így járnak el, akkor, nem, akkor ez rövid látásra utalna, hiszen akkor nem a végső cél szolgálják. Érdekes módon gyakran etikai megközelítést alkol alkalmaznak. A pénzügyi, nyomozati megközelítés, a vagyon elkobzás vagy visszaszerzés megközelítés helyett célra vezetőbb lenne szerintünk. Tovább kellene ezt vizsgálni. Jelenleg is folyik az eszmecsere a gyakorlati szakemberek és elméleti szakemberek között. Lassan, de biztosan azért változik a, a helyzet fennáll a veszély annak, hogy állandóan a pénzt, követik a pénzt ha hajászek, nem a bűnözők ellen próbálnak igazából fellépni. Nos, a rendőrségnek nagyon óvatosan kell eljárniuk, amikor a költségvetésükben már előre betervezik a majdan elkobzandó vagy bűncselekményből származó vagyont pénzeket. Szerintünk a rendőrségnek nem így kellene működnie. Jeffrey Robinson a Laundryman című könyvében is ír erről, szerint ahelyett, hogy a bűncselekmények elkövetését próbálnak megakadályozni a vagyon elkobzása, magáért a pénzért eh, nyomoznak, pedig ez nem célvezető, hogyha mindenkinek eh, ilyen konkrét célt állapítanak meg, hogy mennyi pénzt kell visszaszereznie, vagy mekkora vagyont kell elkoboznia, az eh, igazából sehol sem vezet. Ez csak egy hatása kell, hogy legyen annak, hogy nyomoznak. hogyha nem figyelünk oda, akkor fennáll a veszély annak, hogy nem megfelelően erkölcsös az a modell, amit alkalmazunk. be more readily identified and prioritized for investigation. Azt mutatják a számok, hogy a, bűnözők nagyon gyorsan elköltik ezt a, a pénzt. Ez persze nem jelenti azt, hogy kevésbé veszélyesek, hanem azt jelenti, hogy nagyon ne, nem jellemző, hogy óriási vagyonokat halmozzanak fel a szervezett bűnözői csoportok tagjai, így tehát fennállhat a veszély, hogy a nem a legveszélyesebb bűnözők ellen lépünk fel a vagyon visszaszerzéssel, vagy lefoglalással, zárulással inkább a nagy vagyont felhalmozók ellen lépnek fel, hiszen itt lehet könnyebb és látványosabb eredményeket produkálni. Hogyha a pénzek felhasználását nem költjük figyelme, akkor fennáll veszély annak, hogy nem megfelelő célokra használják fel. A skót modell azonban teljesen más. 2010 előtt az elkobzott pénzeket társadalmi célokra fordították, ebből nagyon sok jó programot finanszíroztak, amelyek a bűn elterelés célját szolgálták, hogy a fiatalok ne kerüljenek bele ebbe a bűnöző ördögi körbe ez idáig sikerült ellenállni annak, hogy Skócia átérjen a brit modellre. Jó néhány ilyen kezdeményezésre hozhatnék példát, például a lányfoci vagy a fiúkosárlabda program néven elhíresültek. Ezek igen pozitív hatása voltak a társadalomra, a közösségre, hiszen a legfontosabb cél, hogy valahogy eltérítsük a fiatalokat a bűnözéstől. Mik a skót modell pozitívumai? a legfontosabb célokra tudják fordítani ezeket a plusz pénzeket, főként a legszegényebb területeken. Ez jó eszköz arra is, hogy a kormány megmutassa, hogy fellép a szervezet bűnözésen, tehát politikailag is logikus. Ráadásul, mivel mindenképpen társadalmi célokra fordítják ezeket a pénzeket, így nem ösztönzi ez a nyomozókat, a rendőröket arra, hogy minél több pénzt foglaljanak le, szerezzenek vissza. nagyon erős a pénzmosás elleni skót rendőrségi egység, akik nagyon hatékonyan lépnek fel. Ezek képzett, gyakorlott szakemberek, ugyanakkor mivel teljesen társadalmi célokra használják a pénzeket, amelyeket elkopoznak, ez, így nem tudnak elég pénzt fordítani a utóbbi, további szakemberek képzésére, felvételére, mi úgy véljük, hogy száz rendőre kell, hogy jusson egy pénzügyi nyomozói szakértő, szerintünk ez a jó arány, szóval ehhez komoly pénzekre, forrásokra lenne szükség. A, leg, a bűnözés által legjobban sújtott területeken sajnos módon nincs elég ilyen szakember Skóciában, és fontos, hogy ezért egy bizonyos arányszámot szabjunk, hogy hány, ilyen, hány rendőre jusson egy ilyen szakértő. Ez a preskriptív előíró módszer biztosíthatja azt, Um, slowly. Four later, <laughs> okay. Az elnök felkéri a hozzászólót, hogy kicsit lassabban folytassa a hozzászólását, mert lehetetlen ilyen sebességnél tolmácsolni. It's drive up the number of positive interventions and should bring about an increase in the level of recovered assets. Remélhetőleg ezzel a megközelítéssel a visszaszerzett vagyon aránya is eh, nőhet. Kíváncsiak vagyunk, hogy eh, Skóciában milyen eh, megközelítést alkalmaznak, amikor a nyolc rendőri erőt majd egybe, egybe gyúrják. Milyen következtetéseket vonhatunk tehát le ebből? Az angol modellnek vannak előnyei, is ugyanakkor nem megfelelően ellenőrzik a mm, befolyt pénzek felhasználását, illetve a, ezek pénzek elosztási arányát is eh, újra kell gondolni. Úgy tűnik, hogy eh, eh, egy költségközponttá, egy, egy, egy profit generáló szolgáltatássá vált ez a bűnüldözésben, költségvetési célból pedig eh, nem lehet eh, egy ilyen rendszert működtetni. A skót rendszernek is megvan az előnye, legalábbis társadalmi közösségi szempontból. Angliában megpróbálták eh, már megmutatni azt, hogy az elkobzott vagyon valóban csökkenti a bűnözést, Ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen célból lépünk fel, milyen célból próbáljuk a bűnözésből befolyt eh, vagyont eh, visszaszerezni, elkobozni, hogy a bűnözés ellen fellépjünk, vagy hogy pénzhez jusson az állam. Egyes esetekben pár ha pár száz fontot elkobzunk egy, egy, egy piti kábítószerkereskedőtől, az nagyobb hatással van a közösségre, mint hogyha lefoglalunk egy milliós villát. Tehát a maga az elkobzott pénz nagysága, vagy a vagyon nagysága nem feltétlenül tükrözi arányosan a, a pozitív hatását ennek a bűnözési közösségi társadalmi szempontból sokszor, ahogyha túl sok ember foglalkozik a vagyon elkobzással, e, vagyon visszaszerzés kérésével, akkor nem tud a bűnöldözés más fontosabb területeire koncentrálni. Nagyon fontos, hogy az így befolyó pénzeket vagy közösségi társadalmi célokra, vagy a bűnöldözésben dolgozók e, képzésére, új rendőrök, nyomozók e, felvételére fordítsák arról nem is beszélve, hogy pontos, meg kell határozni, milyen célokat kívánnak szolgálni ezek a pénzek, és a pénz felhasználását szigorú ellenőrzésnek kell alávetni. A pénz egy részét lehet például tájékoztatási kampányokra fordítani, amelyel lehetne tájékoztatni az embereket arról, hogy a pénzügyi nyomozók pontosan mit csinálnak és miért teszik mindezt a költségvetésből beszámítani előre, betervezni előre ezeket az elkobzott pénzeket szerintünk ez problémás módszertani szempontból. Szükség van e, ilyen szakosodott pénzügyi e, nyomozókra minden e, rendőri erőnél, méghozzá megfelelő arányban. Az, ha ebbe pénzt forgatunk, annak pozitív hatása lehet, de abban a pillanatban, hogy a pénz motiváló tényezőként jelenik meg ebben a rendőri nyomozati eljárásban, az visszaüthet. Fontos, hogy ne a kormány, az állam tartsa meg ezeket a pénzeket, hanem visszaforgassa a társadalmi célokra, és nagyon jó célokat szolgálhatnak ezek a pénzek, ha jó kézbe kerülnek, sokszor szóval sajnos nem ez a helyzet. Nos, mielőtt megkezdenénk a vitát, néhány rövid észrevétel azt illetően is, amit Pereira úr mondott, amikor helyesen szólva a vagyontárgyak társadalmi felhasználásának szükségességéről, kifejtette nézeteit. Nos, szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament ezen hetekben, hónapokban dolgozik az elkobzás irányelven. De sajnos ki kell emelni, hogy a bizottság javaslata sajnos nem irányoz elő semmit az újrafelhasználás tárgyában. Jó magam, Borszalino kolléga és más kollégák a Libében azon dolgozunk, hogy ezt a súlyos hiányosságot megszüntessük. Aztán mindaz, ami itt felmerült, például a hatalmas költségek az államok számára ezen vagyontárgyak megőrzéséhez. Nos, például megemlíthetem Olaszország példáját, kapcsolatba léptek velem különböző vállalatok, amelyek igazságügyi irányítás alatt állnak, és sok panasszal éltek, másrésztről azok is, akik ezen vagyontárgyakat kezelik az igazságügyi hatóságok részéről. Nos, ők felemlegetik, hogy milyen nehéz ezen vagyontárgyak piacon tartása versenyképes pozícióban. Ez egy olyan szempont, amelyet mindenképpen szem előtt kell tartanunk, mert igaz az, hogy a legfejlettebb jogszabályokból kell kiindulnunk a tagállamokban, így például az olasz jogszabályból, engedjék meg, hogy ezt mondjam. Ugyanakkor viszont el kell kerülnünk, hogy bizonyos hibákat újfent elkövessünk. Itt mindenféleképpen meg kell vizsgálnunk, felel kell vizsgálnunk bizonyos helyzeteket. Először Jakolin úr kap szót két percben. Köszönöm. Nos, ami az elkobzás kérdését illeti, melyel kapcsolatban a két előadó felszólalt. Világos, hogy ez egy kulcs koncepció, és itt a az elkobzás irányelv elfogadása itt a parlamentünk által alapvető fontosságú lesz, amelynek egyes elemére az imént az elnök asszony utalt. A két előadó utalt egyes modellekre, az olaszra, a bolgárra és más tapasztalatokra, akár a spanyolra is, melyek megérdemlik a figyelmet. A tapasztalataik szerint Tekintetbe véve az elkobzási intézet egyre növekvő szerepét a transnacionális bűncselekményekben, a szervezetbűnözéshez, bűnözéshez, a pénzmosáshoz, korrupcióhoz kapcsolódó bűncselekményekben milyen további lépéseket lehetne még megtenni? Az európai intézmények részéről annak érdekében, hogy egy olyan szöveg alakuljon ki, ami előirányozza ezen vagyontárgyak társadalmi célokra való felhasználását, és sokkal közvetlenebb és gyorsabb módon történne a vagyon átadása, miután az egyszer már elkobzásra került. Tehát lényegében mi az a minőségi ugrás, amelyet végre kell -e hajtani ezen jogszabály elfogadása során annak érdekében, hogy még inkább előre vigyük a bűnözési rendszerrel szembeni küzdelmet, fellépést. Tehát mi az a további lépés, szakasz, amelyet önök elengedhetetlennek tartanak, annak érdekében, hogy erőteljesebben fel tudjunk lépni a szervezetbűnözéssel szemben. Köszönöm, Jakolin úr. Most Newton következik az Alda nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném megnyugtatni mindkét előadót, hogy bár sok kollégám más szakbizottságban dolgozik most, mindaz, amit elmondanak, nagyon hasznos, nagyon értékes, és belekerül a jegyzőkönyvbe, és továbbítjuk a kollégáknak, úgyhogy ne zavarja önöket ez a sok üres hely. Először is Pereira úrnak tennék fel kérdést. Van-e olyan nemzetközi mechanizmus, aminek alapján meg lehet állapítani, hogy melyik tagállamnak kell kapnia a visszaszerzett vagyont, hogyha határon túlnyúló bűn cselekményről van szó, 50-50 százalékos a megosztás, vagy kellene kialakítani bármilyen mechanizmust, hiszen ebben a szakbizottságban nagy aggodalmunk, hogy a határon túlnyúló bűnözés nagyon jelentős méreteket ölt. A másik kérdés, csak azt kérem, hogy mondja el, ugye van úgy, hogy rosszul sikerülnek a dolgok, mondja el nekünk, hogy mi a legrosszabb példa, mi a rémálom arra, hogy nem sikerült a vagyont visszaszerezni vagy rosszul csinálták azt. Aztán harmadik kérdés, tanulmányozták azt, amit az amerikaiak csinálnak, hiszen alapvetően az európai helyzettel foglalkoztak. Davidson úrnak pedig azt, vagy tőle azt kérdezném, láttam, hogy az ön előadásában minden szót gondosan megválasztottak, minden fogalom nagyon gondosan volt megválasztva. Nagyon örülnék, ha újra találkozhatnánk és pontosíthatnánk. Ön azt mondta, hogy a, bűnözők nagyon gyorsan elküldi, elköltik a pénzt. Hogyan tudják elkölteni? Hát az ember nem tud akármennyi pesgőt meginni, gépjárművet vásárolni, ingatlant venni pedig nyomon követhető tevékenység. Hogyan költik el a pénzt? Aztán említette Chris Meadows urat, én a Google-on megnéztem, hogy mit lehet róla tudni. Nem találtam meg a Google-ban, lehet, hogy rosszul írtam be a nevét. Legyen kedves ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mit érdemes tőle elolvasnunk. Nem. Kérem, tehát válaszokat azt illetően, hogy mit is tesznek a pénzzel ezek a személyek. Tehát ami a nyomozásokból kiderült, például bizonyos idővel ezelőtt itt Brüsszelben Drangetta vásárolt, illetve megtisztított 24 millió euróval egy teljes negyedet, kereskedelmi tevékenységeket szereztek meg, tehát ők nagyon jól tudnak mozogni. Most Matthew képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is mondhatnék egy másik példát. Az egyik francia televízióban láttunk egy tudósítást, mi szerint a maffia uzsorás kamatra kölcsönöz pénzt a szegény embereknek, a bankok helyébe lép, és aztán terrorizálja az embereket bizonyos országokban. Ez szégyenletes tevékenység. Én már elnézést kértem Pereira úrtól, hogy nem voltam itt az előadása alatt, mert sajnos egy másik ülésen kellett lennem, de a munkatársam jegyzetelt, és elolvashattam így, hogy miről szólt ez az előadás. Davidson úrnak szeretnék kérdést feltenni. Talán tudja a választ, ismer-e olyan eseteket az Egyesült Királyságból, ahol vagyont koboztak el, de nem ítélet büntető ítélet alapján, hanem per, civil, tehát polgári peres eljárásban, és aztán kiderült, hogy mégis csak ártatlan volt az illető, akitől elkobozták a pénzt, a vagyont, mert úgy gondolom, hogy a szakbizottságon belül is nem is annyira politikai, hanem delegációk menti nézeteltérés van, a parlamentben és a tanácsban is igaz ez, ezzel kapcsolatban. Fánó asszonynak mondom, hogy nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy az Európai Bizottság javas javaslata nem terjed ki eddig az elkobzott vagyon rendeltetésére, felhasználására, úgyhogy csak egy fél javaslatot kaptunk az Európai Bizottságtól, hiszen arról nem szól lesz, hogy mire használjuk fel az elkobzott pénzt. Jó lenne, hogyha további javaslatokat is kapnánk, és hogyha a bizottság és a tanács elfogadná a parlament javaslatait ebben a témában. Köszönöm. Grazie, onorevole Mattia. Adesso due... Köszönöm, Mattia asszony. Weiler képviselő két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a bizottság javaslatára térnek vissza. Nem látok problémát azzal kapcsolatban, hogy a parlament ezt kiegészíti oly módon, ahogy a, mi most itt megtudtuk, azaz, hogy decentrális szociális projektek nagyon alkalmasak arra, hogy az elkobzott pénzt, vagyont, ingatlant felhasználják, mégpedig helyszíni munkára. Tehát ez bizonyosan gazdagíthatja a bizottság javaslatát, gyakran tettünk már így. Van még egy kérdésem, kiegészítő kérdésem a Dan úr által a kapcsolatban amerikai tapasztalatokról kérdezett. Kérdés az, hogy az ENSZ-ben van-e olyan fórum, olyan szerv, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. El tudnám képzelni, hogy egyes bűnözők nem Európában vagy Amerikában működnek, hanem bizonyos kétes helyeken és interneten bonyolítják ügyleteiket. Van-e bármiféle szervezett struktúra, amely ezen kérdésekkel foglalkozik. A második kérdésem. Tudom, hogy Németországban gyakran nagyon hosszú ideig tart, amíg egy eljárás lezárul, vagy legalábbis eljut arra a pontra, hogy az ingatlanokkal vagy elkapzott vagyonnal valamit kezdeni lehet. Olaszországban is megtapasztaltuk, hogy jelenleg egyfajta közös állapot létezik. A hatóságok még nem tudják valóban felhasználni a pénzösszegeket, egyes részeit talán majd vissza kell szolgáltatni, hogyha a bírósági eljárás az állam szempontjából kedvezőtlenül üt ki. Nos, tehát mi a helyzet az eljárással? Vannak -e információk azt illetően, hogy milyen gyorsan zajlik ez a folyamat, milyen akadályok vannak, hogyha egy eljárás, egy bíróság eljárás elhúzódik, akkor természetesen ennek a végrehajtása problematikussá válhat. Elnök, köszönöm Weiler asszony, lezárjuk a vitát, két perc Ben Borszerino asszony kap szót. Köszönöm. Elnézést kell, hogy kérjek, hogy nem tudtam az előadókat kezdetől meg hallgatni. Amit hallottam, az nagyon érdekesnek tűnt számomra, és nagyon részletesnek is, hiszen a témakört valamennyi vetületét, nézőpontot illetően felölelte. Nagyon fontos számomra ez a kérdés. Egyetértek a kifejezett aggodalmakkal Alfano elnök asszony, valamint egyes kollégák részéről, akik előttem szóltak. Sajnos az olasz ö, törvényre hivatkozom. Olaszország sereghajtó ebben a kérdésben. Nagyon régóta foglalkozunk ezzel. Ismert jelenségek ö, merültek fel Olaszországban, méghozzá súlyosak. Nos, Olaszország Ban az elkobzott vagyontárgyak volumene jóval meghaladja a más országokban elkobzott vagyontárgyak volumenét. A szervezet bűnözés elleni harc, amely hosszú ideje tart, nagyon sok ilyen vagyontárgy elkobzásra, elkobzásához vezetett. Itt nagyon változatos vagyontárgyakról van szó, ezek kevésbé jelentősek is lehetnek, és nehéz ezeket felhasználni, talán azért, mert kisebb egységekről, kevésbé jelentős egységekről van szó. Esetleg ez pontosan megkönnyítheti a társadalmi célú felhasználásukat. Egy másik megjegyzést szeretnék tenni. Olaszországban megindult a vita. A, a egy mafia által meggyilkolt személy ö, vagyontárgyairól, amely, akit a 80-as években gyilkoltak meg. 97-ben a kepecsei tömegmészállás során merült fel a vagyontárgyak újrafelhasználása, és itt egyetlen törvény van most Olaszországban a vagyontárgyak elkobzásáról, amely nem irányozza elő az újrafelhasználást, tehát itt megfosztják ettől a mafiát, de ez egy negatív jelzést jelent, hiszen hogyha nem használják fel ezeket a vagyontárgyakat, azokat károsíthatják, azok elveszítik értéküket, tehát azt hiszem, hogy ez az olasz tapasztalat arra szolgálhat, hogy meggyorsítsuk a döntéshozatalt. Sajnos a bizottság javaslatában nem szerepel erre, erre irányuló koncepció, azaz, hogy hogyan lehetne felhasználni ezeket a vagyontárgyakat. Nagyon fontos dologról is adsz itt az adatban kapcsán, vagy akár az alap kapcsán is, amelyet az elkobzott vagyontárgyakkal lehet létrehozni, hogyha ezeket nehéz újra felhasználni. Mindig is elleneztük ezen vagyontárgyak értékesítését, hiszen esetleg visszakerülhetnének ezek a vagyontárgyak a régi tulajdonosaikhoz, a mafiózókhoz, de hogyha fel nem használható részt ezen alap gazdagítására használnánk, akkor ez talán megfelelő megoldás lenne. És itt nem csupán az újrafelhasználás szükségességét húznám alá gazdasági célokra, hanem van itt egy másik fontos szempont is, amely kevésbé fontosnak tűnhet, de mégis az, ez pedig az erkölcsi üzenet. Azaz a maffia nem jelentheti ki, hogy az elkobzott vagyontárgyak ott a mafia kezében még termelő, terme, pénzt termeltek, viszont az állam kezében már nem termelnek semmit. Tehát itt fel kell lépni a maffia, illetve a szervezet bűnözés ellen, és ezzel kapcsolatos üzenetet kell közvetíteni. Elnök, köszönöm Borsellino asszony, most a vendégeinknek kapjuk meg a szót, adjuk meg a szót válaszadás céljából 3-3 percben. Pereira úr kap szót először. Obrigado, serei o mais breve possível. Um, Köszönöm, megpróbálom rövidre fogni. A nemzeti mechanizmusokkal kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy van, vannak -e nemzetközi mechanizmusok vagyon elkobzására és újraosztására, újrafelosztására. Nos, két oldalú megállapodások léteznek. Van egy ENSZ korrupció ellenes egyezmény is, amely itt vonatkozóként idézhető. Az Európai Unió ennek az ENSZ egyezménynek ará írója, egyes tagállamokként nem, hanem unióként ugyanakkor kétoldalú módon minden tagállamnak saját magának kell eldöntenie, hogy pontosan hogyan kívánja ezt a gyakorlatban végrehajtani, gyakorlatban átültetni. Vannak persze rémálom forgatókönyvek is, Eh, ezek közül többet is megemlítettek. Volt egy konkrét eset, ahol eh, rengeteg pénzt koboztak el, milliárdos rendben, tehát több milliárd dollár ról volt szó, amelyeket befektetési alapokba eh, találtak. A kérdés az, hogy az állam mihez kezd egy befektetési alappal? Az állam nincs olyan helyzetben, hogy egy befektetési alappal valamit kezdjen, nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, eh, hogy egy befektetési alapot működtessen. A bűnözők gyorsan eh, tudnak pénzt forgatni, költeni, eh, például volt olyan, akinek el, vagy elkobozták a vagyonát. Volt egy saját állatkertje. A nyomozók tehát, egy bíró, egy ügyész, egy nyomozó, ugyan mi, mihez, mi, mihez kezd mondjuk egy, egy egy oroszlánnál, hány, hány kiló húst teszik egy, egy, egy oroszlán naponta, mennyibe kerül fenntartani ezt, mit csinál, mit csinál az állam egy, egy tevével, vagy egy oroszlánnal. Kolumbiában, ahol a kábítószerkereskedelem, mint az köztudott, igen, komoly problémát jelent. Itt igen komoly pénzek forognak, Nos, nincsenek egyszerű válaszok ezekre a kérdésekre. Esetleg maradhattunk a brit vagy a francia modellnél. Vagy a költségeket lehet minimalizálni, hogyha egy céget kérünk fel ennek a vagyonok a kezelésére, vagy esetleg el lehet adni az elkobzott vagyont, és egy számlára tenni a pénzt, egész addig, amíg maga a büntető eljárás lenne záró, addig ott kamatozzon. Német eh, kollega Weiler asszony említett egy szervezetet, és feltette azt a kérdést, hogy Arra utal tehát Weiler asszony, hogy ENSZ szinten, vagy regionális nemzetközi szinten a szervezet bűnözése foglalkozó ENSZ szervezet működik-e, hogyan lehetne ezt működtetni? Nos, ez jó kérdés. Köszönöm, három percben. Davidson úr. The first question about, uh, Köszönöm. Az első kérdés, hogyan tudják elkölteni ezt a rengeteg pénzt a bűnözők. A szervezett bűnözés fogalma igen lazán értelmezett az Egyesült Királyságban. Például akik önkormányzati lakásokat csoportosan rabolnak ki, ez már szervezett bűnözésnek számít az Egyesült Királyságban, kaotikus életükben könnyen jön, könnyen megy a pénz. Chris Mathers az csak egy elnév, egy kanadai rendőrről van szó. Nekem mégis van a könyv, amit írt, de most nincs itt, nem sem emlékszem arra a névre, melyen megtalálhatná a Google-on. Ezek az esetek, amelyekre utaltam, ezek felbíteli bíróságon, tehát magas szintű bíróságon tárgyalják ezek a nagyon szigorú eljárás mentén, tehát amikor valaki meghalt, vagy valaki egy külföldre távozott, tehát ilyen esetekre gondoltam, erre tehát nem tudok konkrétabb választ adni. Amerikában, főleg az FBI-jal kapcsolatban állunk, és bizony ők másképp viszonyulnak ehhez a problematikához. Jó lenne, hogyha mi is olyan szorosan összefognánk eh, itt Európában, mint eh, szövetségi szinten az FBI. Eh, persze nekik a mexikói határon repülőtől az autókig mindenféle vagyontárgyat lefoglalhatnak szövetségi szinten nagyon erősek az amerikaiak, de helyi szinten eh, elég le vannak maradva, eh, mi pedig ott vagyunk éppen erősek, és eh, ha európai szövetségi szinten nem vagyunk túlságosan jók. Az eljárás sok hossza, a elkobzás, tehát egy bírósági ítélet megszületését követő 22 hónap az átlag időtartama az elkobzás lefolyásának tehát rengeteg időről van szó, míg a bírósági eljárás lezárul, utána még 22 hónap, mire érvényt szereznek ennek az ítéletnek, és el tudják kobozni a vagyon. Gondolhatják, hogy a kisért, kisebb értékű kisebb esetekben, ami az esetek számának 90%-et adja, könnyebben megy, de a bonyolultak ügyekben ez évekig elhúzódhat. Az olasz, olasz eset nagyon <clears throat> érdekes. Az Egyesült Királyságban egyébként van egy adatbázis a anyanelkobzásokról, amit most dolgozunk át. Évek óta mm, dolgozunk ezen, de hogy végleges formáját elnyerje, ehhez több időre van szükség, és van egy olyan adatkezelési, vagy esetkezelési eljárásrendünk, módszertanunk is, amelyen szintén még dolgoznunk kell. Grazie, signor Davidson. Köszönöm, Davidson úr. Köszönetet mondok önöknek azért, mert megosztották velünk beszámolóikat egy olyan témakört illetően, amely láthatóan egyike azon kérdéseknek, amelyek leginkább aggasztanak minket, és legnagyobb érdeklődésünkre tartanak számot. Kérem, hogy ha még nem tették meg, a szakbizottságunk titkárságánál hagyják meg beszámolóikat, vagy más feljegyzéseiket, észrevételeket, amelyek hasznosak lehetnek munkánk szempontjából. Köszönöm. Most pedig felkérem Manszervízi urat, hogy feladjon ki ide az elnöki pulpitushoz. Tessék! A question later on to Mr. Gomes Pereira. Gomes Pereira úrnak szerettem volna még egy kérdést feltenni, de elnézést kérek, későn érkeztem. Nem tudom, hogy mikor tegyen fel a ö, kérdést. Most tegyen fel, vagy akkor, amikor majd Gomes Pereira úr válaszol a neki feltett kérdésekre? Jó, akkor portugálul fogok beszélni, nyilván, mert ő is portugál. Ö, és ez a vagyonvisszaszerzésre vonatkozó kérdés tehát. A Libe szakbizottságban foglalkozunk egy jelentéssel a vagyon visszaszerzés témájában, az elkobzással foglalkozunk, tehát még egyszer elnézést kérek, hogy ennyire elkéstem. Én úgy tudom, hogy az előadásában megemlített egy remek ötletet, miszerint fel kellene állítani egy európai alapot, amiből szociális társadalmi célú felhasználás történne. Olaszországban például a pénzt a sértettek, az áldozatok megsegítésére használják fel hadd kérdezzem meg, hogy hogyan működne ez az alap, ki kezelné, ki monitorozna, hogyan lehetre, létrehozni, mi lenne a szerepe az Európai Parlamentnek, és hogyan férne hozzá a civil társadalom, illetve az intézmények elnézést, hogyha ilyen későn teszem fel a kérdést. Tessék, Pereira úr. Akkor nagyon röviden köszönöm szépen a kérdést. Ami az alapfelállítását illeti, az alapelképzelés az, hogy a skót, skót illetve brit ö, visszaforgatási példát vennénk alapul, mi szerint a közösségek céljaira ö, fektetnénk be újra a pénzt. Azon közösségekről van szó, amelyeket érintette a bűn elkövetés, illetve a jogsértés. Én azt javaslom, azt javasolnám, hogy projektekre használják fel a pénzt, és az európai számvevők auditorozzák, auditálják a felhasználást, akár csak az európai Europe Aid esetében. A Home főigazgatóság is részt vehetne, illetve az Interpol a kiépítésében. Köszönöm Pereira úr. Az imént felkértem a vendégeinket a következő panelből, hogy feladjanak ki az elnöki pulpitushoz. E, ascolteremo il secondo cluster, dicevo... Meghallgatjuk a második panel előadóit. A cél a cím a hatékony határokon átnyúló elkobzás és vagyonvisszaszerzési keret kifejlesztése. Meghallgatjuk Stefana Manszer vízét, a DG Home főigazgatóját az Európai Bizottság részéről. Ő beszél majd az EU megközelítés fejleményeiről a vagyon elkobzás területén. Ezt követően Emil van der Dösz kap szólt a Világbank részéről, aki a vagyon visszaszerzés akadályairól beszél, és a nemzetközi fejleményekről ezen területen. Minden előadó 15 percet kap, és ezt követően megkezdődik a vita. Tessék, Manszerfizi igazgató úr. Köszönöm. Elnök asszony. Egyetem, de... Mindenek előtt mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, mert mindig nagyon jelentősnek tekintettem ezt a szakbizottságot, nem csak a munkája révén, hanem annál fogva is, hogy nagyon sok kezdeményezésre tett ösztönzést az európai intézményeknél a szervezett bűnözésenél küzdelemben, úgyhogy igazán öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma. Ami ezt a konkrét témát illeti, Hadd mondjam el, hogy nagy öröm számomra, hogy azt tapasztalom, hogy az Európai Parlament támogatja az Európai Bizottság által a vagyon elkobzásról tett javaslatot. Ez egy nagyon fontos támogatás számunkra fontos tudni, hogy szinkronban vagyunk, és ugyanabban az irányban kívánunk haladni. Nem szeretném feleslegesen szaporítani a szót, csak hadd mondjam el, hogy hol tartunk pillanatnyilag, mi a helyzet a jogi környezettel, és aztán tennék néhány észrevételt is nem csak jogszabályokról, szabályzásról van szó, hanem a gyakorlati területről is. Először is néhány tényadat, önök jobban tudják, mint én. Először is a szervezett bűnözés igen nagy jövedelemmel jár, lenyűgöző számokat lehet említeni. Az egyik probléma, amit mindjárt le kell szögeznünk, hogy a, a ismeretek, a tények, az adatok, a statisztikák nem igazán megbízhatóak, nincs is összesített becslés arra, hogy mekkora pénzről van szó azért bizonyos tagállamok adtak becsléseket, Olaszország például 150 milliárd euróról számolt be 2011-ben. Biztos vagyok benne, hogy ez alulbecsült összeg, az Egyesült Királyság is milliárdokról számolt be. Mennyiségileg mindenképpen nagyon súlyos a jelenség. A második dolog, nem csak a mennyiségről, hanem a minőségről is beszélnünk kell. Tény, hogy a szervezetbűnözés határon túlnyúló jelleget ölt, ezért minél inkább integráljuk gazdaságainkat a belső piacba, tudnunk kell, ugye gazdasági válságra adott válaszok, bankunió, fiskális unió, stb hogyha nincsenek meg a szimmetrikus kezdeményezések a szervezetbűnözés ellen, amelyek kísérik ezeket, akkor még jobban be fog hatolni, meg fog jelenni a szervezetbűnözés ezeken a területeken. Mindenképpen szerettem volna ezeket a jellemzőket megemlíteni, hogy hangsúlyozzam, hogy további erőfeszítésekre van szükség, mert ez a bűnözési forma nem ismer határokat, és teljes mértékben kihasználja a törvényes gazdasági struktúrákat a harmadik dolog, amit mondanék, az az, hogy az a helyzet, hogy mennyiségileg is nagyon súlyos a probléma tehát, és minőségileg is nagyon problémás. Most ehhez képest az elkobzott vagyon nagyon alacsony értékű. Itt sincsen harmonizált számadat a birtokunkban, de úgy látjuk, hogy csak néhány százalékát teszi ki az egész volumennek az, amit sikerül elkobozni létrehozni. Mi a eh, helyzet a jogi keretekkel pillanatnyilag? A mi ö, eh, elemzésünk ö, eh, ami alapján a javaslatot tettük, azzal a konklúzióval járt, hogy nem rendelkezünk megfelelő eszközökkel, a rendelkezésre álló kereteket nem is alkalmazzák, de az túlságosan általános is az igazságszolgáltatás és a bűnözés területén nincs hatékony fellépés, és különösen nem hatékony a határon túlnyúló esetekben a kölcsönös elismerés mechanizmusa. A különböző nemzeti mechanizmusok azok nem használják eléggé az EU mechanizmusait, többet kell tennünk. Márciusban tettük az irányelv javaslatot, ez a javaslat egyébként a parlament felhívására is reagál, és ez az irányelv tervezet megpróbálja pontosan beazonosítani, hogy véleményünk szerint melyek azok a jelentős joghézagok, amelyeket fel kell számolni a jelenlegi helyzetben. És azt is vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne az érdek egyensúlyt helyreállítani. Mindenek előtt egyértelmű szabályokat hoznánk a kibővített elkobzásra ugyanis nagyon fontos, hogy az egész környezetet érje az elkobzás, tehát a bűnözői tevékenység egész környezetét. Nyilván a megfelelő garanciákkal a javaslatunk megpróbál ebben egyensúlyra törekedni természetesen tehát kibővített elkobzás. A, a második dolog a harmadik félnél eszközölt elkobzás, ez is nagyon fontos, mert tudják, mert mint tudják, a vagyont, a javakat gyorsan továbbadják, és gyakran nem attól a szemétől kell lefoglalni, illetve elkobozni, aki ellen az eljárás indult. Nagyon fontos, hogy a harmadik félnél is lehessen tehát eszközölni elkobzást. Aztán a harmadik dolog a nem ítéleten, nem ö, büntető ítéleten alapuló elkobzás. Ö, bizonyos korlátozott esetekben ö, nem ö, sikerült ö, ö, hozni, és ilyenkor is szükség lehet az elkobzásra. Ö, valam, van olyan, hogy az adott személy elhúnyt, vagy tartósan beteg, vagy pedig szökésben van. Legalább minimum ezekben az esetekben szükség van rá. A negyedik javaslat csomag azt hivatott biztosítani, hogy az ügyészség minden eljárás hiányában is elővigyázatosságból zárolhasson vagyont. Ugye nem mindig sikerül az eljárást megindítani, és a vagyon egyszerűen eltűnik a belső piacon nagyon könnyen, az integrált gazdaságunkban nagyon könnyen felszívódnak ezek a pénzek. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ö, átmeneti zárolást ö, foganatosítsunk, ö, amit elismer az összes tagállam. Ötödik. Az irányelv lehetővé teszi az ügyészség és a ö, rendőrség számára hogy amennyiben egy adott összeget elkoboztak, de ez nem megfelelő mértékű elkobzást jelent, akkor lehetővé kell tenni, hogy nem a bűnözéshez közvetlenül kötődő vagyont is lefoglalhassanak. tehát az igazságszolgáltatása a rendőrség ilyen ö, intézkedést is foganatosíthasson. Aztán szabályok a vagyon kezeléséről, hogy megfelelően kezeljék ezeket a vagyonokat, hiszen a maffia nagyon gyakran kiüríti a vagyon tárgyakat, vagy visszavásárolja őket, vagy pedig megakadályozza a hatékony lefoglalásukat. A vagyonkezelésben nyilván a szenvedett bűnözés hatékonyabb, ezzel ö, szembe kell néznünk. Nemrégiben volt egy vita ezzel kapcsolatban, ö, többet kell itt tennünk, és ö, készen is állunk az együttműködésre. Utolsó ö, javaslat ö, kör. Ugye most nem kell erről sokat beszélnünk, de az alapjogok szempontjából, az ártatlanság vélelme szempontjából van egy sor nagyon kényes aspektus, ezért gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő garanciák mindig érvényesüljenek az védelemben, tehát ezt is szerepeltetjük természetesen ebben az irányelv tervezetben. Nem szeretném mérehatóan ö, kommentálni, hogy hol tart az intézményközi tárgyalás ezzel az irányelvel kapcsolatban. Ö, azért sem, mert az elkövetkező napokban ö, folytatódik a koreper szintjén a tagállamok között a vita, tehát folyamatban van az ügy. De azért azt hadd mondjam el, hogy a bizottság ö, szempontjából ö, sok aggodalmunk van azzal kapcsolatban, hogy ez a folyamat, ami már eleve nem forradalmi jellegű, tehát már eleve nagy engedményeket tettünk, bizony felhigításra kerülhet. Erről majd szót kell váltanunk a megfelelő intézményközi fórumon. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a jelzések, amelyeket kapunk, nem adnak okot túl nagy derülátásra. A legkisebb közös többszöröst keressük, vagy a közös nevezőt. Um, sajnos a tagállami szabályok harmonizálása nem oldja meg a kérdést. Meg vagyunk győződve róla, hogy az elején is mondtam, hogy vagy magasabb szintű és intenzívebb európai szintű harmonizálásra kerül sor, vagy pedig a különböző tagállami jogszabályok továbbra is kiskapukkal várják a szervezett bűnözést, fontos lenne, hogy össze tudjunk fogni a szervezett bűnözők a bűnszervezetek lekapcsolásában és a vagyon visszaszerzésében is. Nos, én optimista vagyok, de felhívom a figyelmet rá, hogy kényes pillanatokat élünk, és a mert hát ugye kompromisszumra mindig készen kell, hogy álljunk, ugyanakkor úgy érzem, hogy ebben az egyik legkényesebb, legfontosabb témában, ami ugye a felszínen kapcsolódik a gazdasági válsághoz is, ugye a legális gazdaságot védeni kellene, illetve a vállalkozásokba vetett bizalmat erősíteni. Fontos lenne, hogy ne a szervezet bűnözés legyen a vonzó iparág. Ez egy iparág a belső piacon, harmonizált szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a jogszerű üzletmenet működhessen. Harmonizált szabályokkal kell felvenni a küzdelmet a jogtalan üzlettel szemben. Bízom benne, hogy az elkövetkező hetek, hónapok során még erről lesz módunk eszmét cserélni. Végül pedig a két ide kötődő tevékenység, az egyik a vagyonvisszaszerzési hivatal, másik pedig a visszaszedett vagyon újrafelhasználása, ami a hivatalt illeti folyik az előkészítés, 2009 óta működik a hálózat, ez a hálózat most már még jobban be van kapcsolva az Europolhoz, de a hálózatnak még sokkal hatékonyabbá kellene válnia, és hogyha bármilyen módon, akár pénzzel hozzájárulhatunk a tevékenységéhez, akkor szívesen támogatjuk azt. Az információ csere is fontos például központi bankszámla nyilvántartás például. Nagyon jó, hogyha van egy olyan hely, ahonnan pontosan áttekinthető a helyzet. És természetesen a jó gyakorlat kicserélése. Ez nagyon fontos hiszen meg kell, hogy tudjuk beszélni, hogy hogyan tudunk a gyakorlatban jobban működni. A másik dolog pedig az elkobzott vagyon újrafelhasználása. El kell, hogy mondjam, hogy a szándékunk ellenére nem tudtunk erre kiterjedni a javaslatban. Hát gond volt a jogalappal, 83-as cikk, nem, nem, nem volt lehetséges. Megpróbáltuk kitalálni valamilyen jogalapot, hogy, hogy, hogy, hogy sikerüljön az újrafelhasználást harmonizálni. Ez sajnos több oknál fogva nem sikerült. Ez egyrészt a jogalap miatt, másrészt pedig azért, mert a régi tagállamokban, vagy nincs az összes tagállamban ekvivalens szabályozás, minden esetre jelzést szeretnénk tenni, hogy ebben az irányban tovább akarunk haladni az úton alapvető fontosságú, és önök jobban tudják, mint én. Több oknál fogva is ez. Először is a szervezetbűnözés pénzszerzése irányul, és annál hatékonyabb az ellene való fellépés, minél inkább a pénzt tudjuk elvenni tőlük. Másfelől pedig a demokratikus intézményeket, a társadalmat károsítja meg a szervezett bűnözés, és hogyha elveszik tőle a pénzt, akkor a társadalomnak kell visszaadni azt, meg kell mutatni az embereknek, hogy az állam, a demokrácia elveszi a pénzt a bűnszervezetektől, és nem a bűnszövetkezetekhez kell csatlakozni, hanem <clears throat> ellene kell felvenni a küzdelmet. Nagyon szívesen dolgozom együtt önökkel, de sajnos eddig nem sikerült a harmonizációra javaslatot tennünk, nem volt jogalap. A platformunkon van egy almunkacsoport, ami külön ezzel foglalkozik. Talán előre tudunk majd lépni, közös kultúrát, közös adatértelmezést kialakítva, és talán projekteket is tudunk majd a jövőbeli alapokból finanszírozni, működjünk együtt, fontos lenne ez az irány, és volt is módom elkobzott vagyon vissza forgatásával foglalkozó projekteket felkeresnem. Nagyon fontos lenne, hogy az emberek élete visszatérjen a normális kerékvágásba. Nyilván a maffia újra és újra megpróbálja megtámadni ezeket a közösségeket, már csak azért is, hogy bemutassa, hogy nem működik e, ez a rendszer. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, ezek lennének az észrevételeim. Ezekre a dolgokra szerettem volna felhívni a figyelmüket. Jó lenne, hogyha együtt tudnánk dolgozni a jövőben is. Nagyon kemény tárgyalásokra van kilátás. Bízunk benne, hogy a tárgyalási folyamat végén legalábbis hasonlatos lesz az eredmény ahhoz, amit készítettünk elő. Köszönöm. Köszönöm, igazgató úr. Most Emil van der Dosz kap szót, aki a Világbanktól érkezett, és a vagyon visszaszerzés akadályairól, illetve a nemzetközi fejleményekről beszél ezen a területen. Tessék. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Opportunity to address you all today. My name is... Örülök, hogy itt lehetek ma, és beszámolhatok a Világbank és az ENSZ UNODC szervezete által tett kezdeményezésről. 2007-ben indult ez, azért, hogy megpróbáljuk konkretizálni az ötös fejezetben tett eh, ez egyezmény korrupció ellenes ígéretét. Az ötös fejezet ugyanis lefekteti a vagyon visszaszerzés elvét. Azt az alapelvet, hogy azok a, az a vagyon, amelyet a korrupcióból származnak, azokat a származási országba kell visszajuttatni. Ehhez a sztár három módon kíván fellépni. A sztár ugye ennek a kezdeményezésnek a neve. rövidítésben először is fontosnak tartjuk, hogy a vagyon visszaszerzése foglalkozók, a bűnüldözőkre gondolunk, az ügyészekre, a korrupció ellenes szervek szakértőire tudják, hogy pontosan mi a tendőjük, hogyan kell egy pénzügyi nyomozást lefolytatni, hogy mit tegyenek, amikor egy külföldi országtól kölcsönös jogsegélyt kérnek. Tehát egy tudásbázist, egy szakértői bázist kell először létrehoznunk világszerte. Ez az egyik módja annak, ahogy felléphetünk például egy lépésre, a visszaszerzés lépésről lépésre című kézikönyvet, amely a gyakorlatilag megközelítésben tájékoztatja a területen aktív szakértőket, hogy mi az előnye, hogyha büntetőjoghoz fordulnak, mi az előnye akkor, hogyha polgárjogi eszközökhöz folyamodnak, hogyan kell rendesen lefolytatni egy pénzügyi nyomozást, mennyi információt lehet a bankoktól szerezni, ilyen gyakorlatilag kérdésekkel foglalkozunk. Ez az első tevékenységi területünk. A másik az a, a, a politikai döntéshozók véleményének az alakítása. Megpróbálunk tehát felépni annak érdekében, hogy a vagyon visszaszerzés a, a politika a csinálók figyelmének homlok terében eh, maradjon, hogy valóban eh, alakítsuk az ő eh, korrupció elleni harca kapcsolatos véleményüket. A megfelelő jogi struktúrákat kiépítsék, hiszen a nagy korrupciós ügyekben cégek, alapítványok, szerepelnek a, a vagyon és a korrupt között valahol félúton, ezért fontos, hogy eh, olyan normákat eh, fektessünk le, amelyek alapján el tudjuk dönteni, hogy eh, ki is van a korrupció mögött, ki kezében is van tulajdonképpen a vagyon. Ez tehát a, a, a, a döntéshozók vélemény formálása, hogyha hívhatjuk így az advocacy tevékenységet hogy mik azok a korlátok, amelyeket át kell valahogy túl kell lépni, ezt hogyan lehet megtenni. A Puppet Masters című kiadvány pontosan ezen jogi struktúrákról beszél. Ez azt mutatja, hogy kik mozgatják a szálakat, kik állnak a báb országokat mozgató szálak végén. Az arab tavasz óta nagyon aktívak vagyunk számos országban. Ez a harmadik tevékenységünk harmadik területe a, a, az adott országban futató tevékenység, hiszen itt aztán voltak bőven olyan korrupcióból származó vagyonok, amelyek visszaszerzése és jogos tulajdonoshoz való visszajutatása egyre fontosabbá válik a munkánk során túl egyszerűnek tűnik így első hallásra, túl hétköznapinak, de talán ez a legfontosabb dolgunk. Egész egyszerűen a két felet valahogy összehozzuk, a Világbank és az ENSZ ODC globális intézményként, globális hatáskörrel a pénzügyi központ és az áldozat között közvetítőként járhatunk el. Úgy tűnik, hogy ez működőképes modell. Ezzel el is jutottam az első ponthoz, azaz mi gátolja a vagyon visszaszerzést, mik az akadályok, amelyről ma szeretnék önöknek pár szót szólni. Talán a legnagyobb akadály, vagy gátja, a, akadály gátja a vagyon visszaszerzésnek, amelyel mindkét oldalról nap mint nap szembe kell néznünk, ez nem más, mint a bizalomhiány. Reding biztos asszony az elkobzással kapcsolatos közleményében pontosan erről beszélt, azért nem, miért nem működik a határon átnyúló vagyon elkobzás Európában annyira jól, mint amennyire kellene neki. Nos, ő is, Reding biztos asszony is a bizalomhiányról beszélt. És önök is érthetik, hogyha ez a bizalomhiány az Európai Unió tagállamain között is működik, tehát globális szempontból viszonylag homogén Európai Unióban, akkor gondolhatják, hogy mennyivel nagyobb ez a bizalomhiány mondjuk az arab tavasz országai, illetve nemzetközi pénzügyi központok között. Ez tehát az első feladatunk, hogy eh, leültessük eh, a bűnüldözőket, a főügyészeket, a különböző országokból származó bűnüldöző szerveket, megértetni velük, hogy mik a kihívások, milyen politikai nyomásról kell eh, tudnunk az arab tavasz országaiban, ahol mindenki azt szeretné, hogy a, a, az országból titokban kicsempészett milliárdok visszajutnának azokhoz, akinek leginkább szükségük van rá. Ez a munkánknak nagyon fontos része a bizalomépítés terén azt hiszem, hogy a nemzetközi ENSZ szervezetként a STAR eh, nagyon sokat tehet. Az Interpollal is hálózatban eh, állunk, célunk közös, hogy eh, valóban beszélő viszonyba kerüljenek az érintett felek. Mi a másik komoly gátja vagyon visszaszerzésnek? A forráshiány. A mai válságos időkben pénzből, emberből és szakértelemből és hiány van, hiány szenvedünk, eh, és így eh, megpróbálunk segíteni a pénzügyi nyomozati eh, kapacitás javításában, növelésében. Ez is munkánknak a szerves részét képezi. Ezzel, ehhez kapcsolódva a vagyon visszaszerzés politikájának, átfogó politikájának a meg nem léte, a hiánya a stratégia, a koordináció hiánya eh, bizony igen komoly akadálya a vagyon visszaszerzésének. Például, eh, hogyha egy korrupt eh, vezetőt leváltanak, mm, így vagy úgy, akkor az újonnan kormányra került től mindenki azt várja, hogy azonnal tegyenek valamit korrupció elleni harcban és a vagyonok visszaszerzésében. <clears throat> Ugyanakkor ez nem mindig van meg a, vannak meg az eszközeik, a forrásaik, a stratégiájuk, az elképzelésük. Itt prioritásokat, fontossági sorrendet kell eh, felállítani, ami nem is olyan egyszerű, mint hogy ezt először gondolnák, így megpróbálunk segíteni ezen országoknak a hazai koordinációs mechanizmusok létrehozásában, hogy legyen egy személy vagy egy szerv, amely vagyon visszaszerzésért felelős, hogy más országok tudják, hogy melyik ügynökséggel van dolguk. és hogy föl tudják velük venni a kapcsolatot. Vannak ezen kívül jogi akadályok is. Manservizi, Manservizi úrtól hallottam azt, hogy a nem bírósági ítéleten alapuló vagyon zárolás igenis létezik. Gyakran van az, hogy mentességet élveznek, túl valamiért nem működik maga a, a, a büntetőeljárás, lehet, hogy nem lehet őket megtalálni, vagy közben meghaltak. Előfordulhat, hogy a főbűnös nem lehet elítélni, ugyanakkor valamilyen mechanizmusra szükségünk van, hogy ebben az esetben is a vagyont visszaszerezhessük, hiszen a korrupció arról szól, mm, hogy pénzt szerezzenek ezzel az emberek. Nekünk nagyon fontos, hogy ez valahogy, ezt visszaszerezzük ezeket a pénzeket. Gyakran előfordul a vagyon visszaszerzés során az is, hogy egy ilyen gyors befagyasztásra lehetőséget adó mechanizmus eh, nem létezik. Tudjuk, hogy számítógép előtt csak egy egér kattintással lehet pénzeket mozgatni nagyon gyorsnak kell lennünk, hogy befagyasszunk, bezároljunk ilyen számlákat, még hogyha maga az elkobzás hosszan is tart, de valahogy meg kell tudni állítani a pénzmozgást, ezt be kell zárolni, kell, be kell fagyasztani. Ez egy fontos jogi előfeltétel. hogyha valamilyen listát, szankciólistát ö, ö, hoznánk létre, az mindenképpen újító jellegű eszköz lenne ezen célra. Végezetül lehet, hogy szá- sokak számára elképesztő az, hogy Um, ez az unbalanced notice requirements, azaz uh, mekkora eltérések uh, vannak uh, országok között a tekintetben, hogy hogyan kell tájékoztatni valakit. Um, sok országban például a számlatulajdonost is tájékoztatja a bank, hogyha zárolják a számláját. Ez például a nyomozást folytatunk, ez nem túl hasznos, ez a hogy sok, sok, sok országban a számlatulajdonos nem tájékoztatják e, erről, de van, ahol igen, ha emberi jogokra hivatkozva szerintem ezt hát kellene gondolni. Ezek voltak tehát inkább a jogi jellegű akadályok. Nézzük, milyen gyakorlati akadályok vannak még például nem egyértelmű, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot, kifelelős a vagyon visszaszerzésért mondjuk egy nem stabil országban. Korrupció ellenes ügynökség, az ügyészség, a bíróság, a rendőrség. Jó lenne tudni, eh, hogy kivel vegyük fel a kapcsolatot, kivel van dolgunk, ki a felelős. Ezért próbálunk segíteni abban, hogy, hogy ilyen kontakt eh, pont kapcsolattartó eh, szerv vagy személy minden országban létezzen, és egyértelmű legyen a nemzetközi pénzügyi központok számára is, hogy ki az, mi az. Lehet, hogy nagyon unalmasnak, hétköznapinak tűnik, de mégis nagyon fontos. A kettős bűnözés formális megközelítése a következő, amiről beszélnünk kell, nagyon sok országban a jogi szabályozás szerint, hogyha valaki nek a bevallott jövedelme havi pár száz vagy pár ezer mondjuk dollár, és közben e, milliós vagyonnal e, e, rendelkezik, akkor ez már önmagában is bűncselekmény, ez az aránytalan vagyonosodás intézményeként is ismerős, más országban azonban azt mondják, hogy nem tudunk önöknek segíteni a vagyon visszaszerzésben, nálunk nem bűn az, ha valaki nem megmagyarázott módon válik hirtelen vagyonossá. Pedig hát tudhatjuk, hogy itt korrupció, vagy sikasztás, vagy másról van legtöbbször a háttérben, hogyha itt megmagyarázhatatlanul történik a vagyonosodás, a vagyonszerzés. Lehet, hogy más néven nevezzük, de fontos, hogy mindenhol létezzen egy olyan módszer, amelyel büntető eljárást indíthatunk az érintettek ellen. Not to be too formalistic on that front is something else. Próbálunk tehát arra törekedni minden országban, hogy ezt a túlságosan formális megközelítést egy, egy rugalmasabbra cseréljék ezen országok esetében gyakran előfordul, hogy most először foglalkoznak vagyon visszaszerzéssel. Az ENSZ korrupcióellenes egyezményének az elfogadását követően előtérbe került a vagyon visszaszerzés gyakorlata. Sok országban azonban semmiféle gyakorlattal nem rendelkeznek, hiszen soha nem volt még erre példa. Sem a bírák, sem az ügyészek, sem a rendőrség, sem a nyomozók nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal nincs meg hozzá jogi keret sem, megpróbálunk ilyen esetben segíteni ezeknek az országoknak, hogy leküzdjék ezeket az akadályokat, és a kölcsönös jogsegély eh, kérelmek megfeleljenek az elvárásoknak. A nemzetközi pénzügyi központokat is próbáljuk rábírni arra, hogy rugalmasabbak legyenek, és a kérelmet benyújtó országgal együttműködjenek az operatív akadályok közül a két utolsó, a külföldi bankszámlák azonosításának a lehetőség, illetve a, ennek a hiánya. Jó volt azt hallani Manszervizi úrtól, hogy egy központi számla nyilvántartás, számla tulajdonos nyilvántartás terveit fontolgatják egy ilyen globális, ennek a globális szinten való megvalósítása szerintem nehéz lesz, nagyon sok ország ellenáll. Jó azt látni, hogy Európa először a saját házatáján próbál rendet teremteni e téren. Mindenképpen szükség van ugyanakkor egy mechanizmusra, amely segítségével rövid időn belül lehet lekérni az adott ország pénzügyi intézményeitől, mondjuk 24-48 órán belül kideríteni, hogy van-e XY nevén bankszámla. Hát ez nem olyan gyors és jól működő, mint egy központi számla tulajdonos adatbázis, de azért ez is működőképes lehet. Végezetül az utolsó operatív akadály, amelyről hosszan tudnék beszélni, de hát elfogyasson az időm, ez pedig a követ következő. A, a általában nem a saját nevére íratja a korrupt hivatalnok a, a vagyont, van mindig egy strómon a háttérben, e, valahogy megpróbálja ezt e, elkendőzni. Azt kell tehát e, kitalálnunk, hogy pontosan ki van a dolgok mögött, ebben a könyvben, a Puppet Masters című könyvben kimozgatja a szálakat, mondjuk lehet a durva magyar fordítása fel, vázoljuk ezt a problémát, a tényleges tulajdonlás kérdését, hiszen valahogy megbízható információt kell arról szereznünk, hogy ki a tényleges tulajdonosa a vagyonnak, ez az európai folyamatnak szerves része, globálisan nem ugyanez a helyzet, a bankok és a nagy pénzügyi központok a tényleges tulajdonlásra vonatkozó adatokkal nem feltétlenül rendelkeznek minden esetben. Végezetül azok a jogászok, azok a, a, azok a könyvelők, akik XYZ céget hoznak létre, fontos, hogy tudják, hogy ki a tényleges tulajdonos mögötte, nem takarózhassanak azzal, hogy én nem kell, nem kellett tudnom, én csak szolgáltattam. Nem e, tudniuk kell, és nyomozati szerveknek ezt az információt kérésre ki kell tudni adniuk. Ezek tehát ez tehát egy nagyon fontos operatív akadály, ez a tényleges tulajdonás kérdése, ezzel nem mondani valóban. Grazie, signor Allora... Köszönöm. Most Kérem a kollégákat, hogy nagyon figyeljenek arra, amiről Manszervici úr beszámolt. Kifejeztük már aggodalmunkat számos szempontot illetően, amelyek teljes mértékben hiányoznak az elkobzási irányelvből, a vagyontárgyak újra felhasználására vonatkozóan. Most kerítsünk sort egy első fordulóra a kérdésfeltevéseket illetően Manszervészi úrnak sajnos el kell távoznia, mert egy trialóguson kell részt vennie, tehát először neki tegyünk fel kérdéseket. Iakolino képviselő úr elsőként. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a két előadónak. Nincs kétség afelől, hogy a bűnözési rendszer erős intézkedéseket igényel, nagyobb együttműködést a tagállamok, az igazságügyi hatásoknak, a rendőrségi hatóságok között rugalmasnak és erősnek is kell lennünk. Manszer úr elmondta, hogy a központjában kell lesújtanunk a bűnszervezetekre, fontos megfosztani őket a vagyontárgyaiktól, amelyeket aztán később különböző célokra használhatunk fel akár szimbolikus értékek esetében is fontos a társadalmi célú felhasználás. Ön az imént utalt egyes vetületekre, nagyon érdekesnek tartottam beszámolóját. Romai meghallgatásunkból kivilágulott egy nagyon fontos probléma az újrafelhasználást illetően. Gyakran károsítják, tönkreteszik ezeket a vagyontárgyakat. Ön megemlítette, hogy uh, itt egy jogalapra lenne szükség, hogy ezen irányelvet uh, mindenféleképpen úgy tudjuk alakítani, hogy lehetővé tegyük a vagyontárgyak társadalmi célú felhasználását. Itt uh, a jogszabályi keretet illetően az egyes tagállamokban Más fontos tapasztalatokról nem nagyon esett szó, talán csak a spanyolról, de ez ne legyen korlát előttünk, mert a harmonizáció, illetve a jogszabályok közelítése pontosan ez, azaz meg kell próbálnunk egy hivatkozási modellt találni, amelyet aztán terjeszthetünk a tagállamok irányában. Ez véleményünk szerint nagyon nagy jelentőségű. Egy pontos kontextusban fontos, hogy a mafiától megvont vagyontárgyakat, amelyeket speciális célokra használnak, pontosan a mafia elleni küzdelemre akár, ezek szimbolikus értéket nyernek, és ez nagyon nagy jelentőséggel bír. Kívánatos lenne, hogy a felülvizsgálat során gondolkodjunk el ezen szempontot illetően, amely számomra különlegesen jelentősnek tűnik. Manszervizi úr elmondta, hogy valóban hiányzik ez a szempont az új csomagból, azonban még az is, ami benne van, az is esetleg felvizeződhet. Nagy aggodalmunk tehát ez, és saját részemről kérdezem, de az önök részéről is, Kérdezzük meg az igazgatórat, hogy mit tett szakbizottságunk annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy az a kevés, ami benne van a csomagban, azt még inkább felvizezzék, ami egy forradalmi irányelv lenne, az végül is megsemmisül, mert egyes országok inkább defenzívába vonulnak, nem óhatják ezt az irányelvet. Most Weiler képviselő asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is a márciusi irányelvtervezetre térnék vissza. Önök ugyan kijelentik, hogy a jogi helyzet alapján, a 83-as cikk alapján tovább messzebb menő javaslatokkal nem tudnak élni, de természetesen van egy kivétel, mégpedig az, hogyha a tanács és a parlament hozzájárul ehhez. Akkor igenis javaslatokkal élhetünk, akár a helyi lokális projektekben való felhasználást, illetően amelyekre vonatkozóan egyes tagállamokban már nagyon jó tapasztalatok vannak csodálkoztam, amikor kijelentette, hogy az irányelvet esetleg felvizezik, hát ez bizonyos nem a parlament részéről történik, hanem talán esetleg a tanács részéről, amely már jelezte, hogy nem úhagy tovább lépni. Természetesen a parlament erőteljesen felléphet a tanács ellenében, hiszen egyetértünk a Libe szakbizottságban és itt is a Krim szakbizottságban, valamennyi képviselő módosítókat fog benyújtani, és akkor erős jelzést küldhetünk a tanács irányába, azt illetően, hogy szeretnénk, hogyha végre történne valami. És a jelenlegi zűrzavaros bizonytalan jogi helyzet meg, megszűnjék. Neveket kell neveznünk, tehát a tagállamok, akik nem akarnak kötelezettségeket vállalni, azokat meg is kell neveznünk. Érdekelne, hogy mi a helyzet az én országommal, Németországgal, vagy akár Nagy-Britanniával, a, mely országok azok, amelyek nem akarnak harmonizált európai szabályokat. Minden előadó itt a meghallgatáson és a legutóbbi meghallgatásunkon is elmondta, hogy jó lenne az európai jogszabály, jobb lenne a nagyobb fokú harmonizáció, és ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazt kell tennie a helyszínen. Egyáltalán nem erről van szó, de mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy egyetem mi a lehetséges, és mi az, ami jól bevett a helyszíni gyakorlatban. Senkiről nem hallottam itt, aki az erősebb európai szabályozás ellenében foglalt volna állást, tehát talán még meggyőző munkára van szükség a parlamenti képviselők részéről a tagállamainkkal, kormányainkkal szemben, hogy ne történjék meg az, hogy felvizezik ezt az irányelvet, ahogyan ezt a, bizottsági, a bizottság képviselő is említette. Ennek köszönöm, Weiler asszony, hát pontosan erről van szó. Borszalin asszony és jó magam javasoltunk egy módosítót a 83-as cikk második bekezdése érdekében az EUMS szerződésben. Ahogyan Borszalin a kolléga is elmondta, javasoltuk ezekkel a módosítókkal, hogy a jogalap a 83-as cikk második bekezdése legyen az EUMS-ben. Tehát nagyon nagy figyelmet fordítunk erre a szempontra, Matyú asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben osztom a kolléganő véleményét. A nyilvánvaló, hogy nem ugyanúgy működik már a bűnözés. Igazság szerint vannak olyan kollégák, akik a tagállamok mögé bújnak, és fékezik a dolgokat, ami nagyon sajnálatos. Ami például Franciaországot illeti, nincs szándék a harmonizációra. Úgy gondolom, hogy itt a nem is a többségen múlik a dolog, az előző kormánynál is ugyanez volt a helyzet, hogy ugyanez lett volna a helyzet. Nagyon nagy ö, nagyon nagy kár, hogy nincs szándék az előrelépésre, és ezzel az irányelvel kapcsolatban úgy gondolom, hogy lehet, hogy arra lesz szükség, hogy a parlamenti képviselők egy kisé elvonatkoztassanak attól, hogy mit gondolnak a kormányaik. Ugye arra van szükség, hogy itt a Krim szakbizottsági kollégák vitát folytathassanak a LIBE szakbizottságban ülő kollégákkal, és a harmonizáció megvalósulhasson, mert csak így tudjuk felvenni a küzdelmet a maffiával szemben, tehát a saját frakcióinkon belül meg kell győzni a kollégáinkat. Tehát ez a tét, és itt igazi kötélhúzás várható a parlament és a tanács között ebben a témában. Nagyon átpolitizált vita várható tehát. Köszönöm, Tavares úr következik. Köszönöm. Egyetértek az előttem szólóval. Arra van szükség, hogy ez a különleges bizottságunk egyértelmű taktikával, stratégiával álljon elő, és a LIBE szakbizottságot is bevonja ebbe a folyamatba. Szükség lenne a Libe és a Krém között minél hamarabb egy közös ülést tartani. A Költségvetési Bizottságot sem hagyhatjuk ki természetesen, nem is beszélve a petíciós szakbizottságról. Manszerviz úrhoz fordulok, a jogalappal, illetve az elkobzott vagyonhoz kapcsolódó problémákkal kapcsolatban. Ugye a társadalmi célú felhasználás egyik módja az, hogy egy alapot hoznánk létre, amelyből amelyből pályáztatnának pénzekre a kísérleti projektünkhez hasonló módon. Tehát itt lenne parlamenti ellenőrzés és demokratikus átláthatóság, hiszen a civil szervezetek, az egyének, az áldozatok ezen alaphoz hozzáférhetnének, egy kísérleti projekttel pályáznának, és a petíciós bizottsághoz lehetne beküldeni az aláírt eh, pályázatokat. Így tehát négy európai parlamenti szakbizottságot is be tudnánk vonni ebbe a munkába. Ezen szakbizottságok eh, így megfelelő többség támogatásával együtt létrehozhatnák, felügyelhetnék, működtethetnék ezt az alapot. Vannak más kapcsolódó kérdések is. A Világbank képviselője a tagállamok eh, és az országok közötti bizalom hiányról beszélt. A SWIFT keretében Amerikának a terrorizmus, eh, illetve a nemzetközi szervezett bűnözés elleni harc keretében, ezért cserébe viszonylag eh, lassan csepegtetik amerikai partnereink az információt eh, az ellenkező irányba, tehát itt, itt egyenlőtlennek az információs viszonyok, fordulok már Szervizi úrhoz azzal a kérdéssel, mit tehetünk, mit tehetnek önök annak érdekében, hogy a terrorizmus finanszírozását eh, nyomon követő programot hogyan lehetne kiterjeszteni az Atlanti óceán túloldalára is, hiszen nagyon gyakran a tényleges tulajdonosok, a haszonélvezők, a cégek eh, ott találhatóak a bankunió bevezetéséről beszélünk. Ne felejtsük így tehát az bankszámla tulajdonosok egyetemes uh, nyilvántartását sem. Szerintem ez a parlamentnek ragaszkodnia kellene. Thank you, Madam President. Szönjük Newton Dan úr. Köszönöm, elnök asszony. Roppant érdekes beszámolókat hallhatunk ismételten, ugyanakkor, ha csak el nem aludtam közben, nem szólt egyikük sem az adóparadicsomokról, amelyeket szégyen szemre Európa támogat, főként igazán szégyen szemre az én hazám, hogy ha az adóparadicsomokat nem tudjuk megszüntetni, akkor mindig maradnak kiskapuk a rossz fiúk számára. Mit tehetünk eh, ezekkel az adóparadicsomokkal? Fordulok én is már Szervízi úrhoz. Tudjuk, hogy a tagállamok nem szívesen működnek együtt ez gyakorlatilag Európa majdnem minden tevékenységi területére igaz. Ezért lenne egy javaslatom. Jakolino úr fog a nevünkben valamikor jövő évben egy jelentést készíteni, ami azt hiszem, hogy kiváló alkalom lenne arra, hogy a tagállamok ellenvetésein valahogy letörjük, hiszen mondhatnánk azt, hogy évek óta dolgozunk ezen a problémán. Nézzék meg, hogy hány munkahely, menny, mennyi bevételtől esik el Európa, itt milliárdokról beszélünk, és a közvéleményhez fordulhatunk. Egy kiváló köz, sajtótájékoztatót tarthatnánk, Jakolin úr, az elnök asszony ékes szólóan kommunikálhatnák gyönyörű nyelvükön az európai polgárok és a közvélemény számára, illetve a tagállamok felé, hogy hát ez óriási probléma, kérem, tessék valamit tenni már ez ügyben ha az Európai Bizottság is tud segíteni nekünk a részletekkel, a számokkal, az adatokkal, hogy valóban <clears throat> jövő nyáron, amikor e, elkészül ez és e, nyilvánosságra hozhatjuk, akkor e, valóban felépíthetjük ezt az egészet alaposan, hogy meggyőzően tudjuk megnyerni Bill, elnézést, a másik előadóhoz később tegyünk fel kérdéseket, mert igazgatónak el kell távoznia. Ah, all right, okay. Akkor most nem. Jó, akkor majd később. Grazie, Bill. Adesso la parola onorevole Gianna. Most pedig Giannaco képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen. Nekem is lenne kérdésem ezekkel az irányelvvel kapcsolatban. A parlament talán jó irányban gyakorolhat nyomást a tanácsra, persze hiányzik a jó együttműködés, és nem csak ez a probléma, az egyik nagy gond a korrupció, amelyre akkor kerül sor, amikor a vállalatok közbeszerzési pályázaton nyerni kívánva tisztviselőket, kormányhivatalokat vesztegetnek meg. Vannak ilyen korrupciós esetek. Nos, sok országban, ahol a vállalatok székhelyei vannak, ott sürgősségi eljárás keretében politikai nyomásra le zárták az ilyen eseteket, az igazságügyi rendszer nem működik együtt, és a vagyonelkobzási esetekben gyakran élünk át hasonló helyzeteket. Például Görögországban befagyasztják a gyanús személyek bankszemleit ők külföldre menekülnek, és a család, amely megszenvedi a befagyasztás következményeit, Később pedig feloldják ezt a zárolást, a befagyasztást, és a távol lévő bűnelkövető már nincsen az országban, a pénzösszegek pedig felszabadulnak. Még egy kommentár. Országomban súlyos büntetések vannak, de van egyfajta általános büntetlenség is. Olyan szabályozásokra van tehát szükség, hogy ne lehessen egy másik országba menekülni, ahol esetleg kedvezőbbek a feltételek. A rendszernek egységesnek kell lennie, ugyanakkor kiegyensúlyozottnak is amit előirányzunk, azt alkalmazni kell, kibúvókra ne legyen lehetőség. Ez tehát a két elem, amit itt a tapasztalatok alapján gyűjtöttünk. Nagyon nehéz ezeket a problémákat megoldani. Utolsó hozzászól megint. Az én kérdéseim és észrevételeim a második előadásra vonatkoznak, akkor ha jól értem, ezeket később kell, hogy megemlítsem. Igen, igen, akkor azonnal Mansz vízigazgató úr kap szót vászadás célból, tessék. Köszönöm, elnézésüket kérem. Egy uh, trialóson kell részt vennem a menedékjog tárgyában. Meg kell, hogy próbáljak ebből az eljárásból is valami jó eredményt kicsikarni. Mindenek előtt uh, Köszönöm szépen az összes észrevételt, ezek egyszerre ösztönzőek, kritikusak, ugyanakkor a jó irányba hatnak, hiszen meg kell próbálni a jelenlegi helyzetből. Mindenek előtt azt mondanám, ennek a, ennek a szakbizottságnak a, a szerepével kapcsolatban, és nekem nem hivatásom erről véleményt mondani, de hogyha a szokásos logika szerint próbálunk kompromisszumra jutni a tárgyalásokon, de nincs teljes támogatottságunk abban az értelemben, hogy ez is egy teljes jogú jogszabály, és nem hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos a gazdasági erőfeszítések megtétele a szervezett bűnözéssel szemben, hogy a társadalom az állampolgárok számára ö, a ö, visszaszerzés megvalósuljon, akkor biztos, hogy a kompromisszum csak papíron fog létezni, és nem ö, érdemben, nem tartalmilag. Ö, azt hiszem, hogy nagyon fontos az, amit említett Newton Dan úr, hogy megmutassuk, megmutassák önök kamp fányolással, példák megemlítésével, hogy milyen fontos ez a terület, a Libe szakbizottsággal való kapcsolatfelvételük, az előadóval való egyeztetésük mindenképpen rendkívül hasznos lehet az Európai Bizottság számára is fontos lenne, hogy ne csak egy a betűk a szöveg szintjén létrejövő kompromisszumról legyen szó. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget az EU számára legutóbbi hozzászólásban is elhangzott, hogyha nincs egységes rendszerünk, amelynek keretében vissza tudjuk szerezni a vagyonokat, hiszen jelenleg rengeteg a jókézag és a kiskapu, akkor legalább a, a nem büntető ítéletek esetében jól kellene, hogy működjön a vagyon visszaszerzés, vagy az Európai Unió szintjén történik hatékony szabályozással a vagyonvisszaszerzés, vagy pedig erőteljes tagállami szabályokkal, de ebben nem tudok annyira hinni. Ami az adóparadicsomokat illeti, a jövedelmek megadóztatásáról is egy irányelvet tárgyalunk, de nyilván van egy külvilág és az EU körül. Nyilván, hogyha harmonizálunk is az EU-n belül, akkor sem tudunk mindenre kiterjedni, hiszen mindig fognak létezni az adóparadicsomok, meg ott van az Egyesült Államok, illetve a feltörekvő országok, ott is be lehet fektetni ezeket a vagyonokat. Nyilván bilaterális megállapodásokkal, hatékonyabb együttműködéssel az érintett országok vonatkozásában tovább kell a küzdelmet folytatnunk, de legalább a belső piacon, legalább az integrált gazdaságunkban le kell foglalni és megfelelően kezelni ezeket a vagyonokat, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem leszünk hitelesek sem, amikor tárgyalunk mondjuk az USA-val vagy más tárgyaló partnereinkkel. Nagyon fontos, hogy legalább a mi szintünkön harmonizált legyen a megközelítés. Tipikus példa az Egyesült Államok, Varys úrnak igaza van, amikor a TFTP-re utal, ugye elvileg lehetne használni az ilyesmire, a szervezetbűnözés és a terrorizmusra foglalkozik a TFTP, csak hogy ezt alapvetően az Egyesült Államok irányítja. És rá kell győjünk, hogy egy sor tagállam használja a nemzeti céljaira az ilyen típusú információt is, foglalkozzunk ezzel komolyabban a jövőben, és próbáljunk valamilyen fellépési irányt kijelölni nem lehetetlen ebben az irányban előrelépni. Még egy dolog az alapokkal kapcsolatban. Meghallgattam a különböző elképzeléseket, kész vagyok ezeknek a megvitatására, de legyünk realisták. Tudják, hogy milyen feltételek között zajlik a tárgyalás a több éves pénzügyi keretről, azzal is tisztában vannak, hogy az Európai Tanácsban a legutóbbi találkozó nem hozott eredményt, külön költségvetési sor létrehozása, jó, persze talán jó lenne, de nem nagyon fűzök hozzá reményeket. Esetre a belbiztonsági alapot lehetne esetleg rugalmasabban felhasználni, harmonikusabban, annak érdekében, hogy pilotprojekteket vagy kísérleteket tudjunk bevezetni. Ez az elképzelés nem áll messze a mi nézeteinktől, de hát azon is fog múlni, hogy milyen jogalapot fogadunk el végleg, vagyis végső soron ugyanakkor legyünk óvatosak, amikor erről tárgyalunk hogyha az a kompromisszum, hogy megosztott kezeléssel ö, használják fel a 70%-át a vagyonnak, ö, nehéz lesz egy management pool létrehozni. Ami a jogalapot illeti, igen, hát erről már beszéltem. Pillanatnyilag a 83-as az egyetlen, lehetséges cikk. Itt most harmonizációról beszélünk, ugye? Tehát már meglévő jog a meglévő keret alapján, ami elvileg sokkal széleskörűbb, de sajnos túlságosan általános, tudunk csak fellépni. Persze jobb lenne, ha nem harmonizáció, hanem az együttműködés valósulna, valósulna meg a bűnöző szervek között. Megpróbálunk tovább menni, de hogyha jogilag nem tudunk tovább haladni, akkor a kísérőintézkedésekkel próbáljunk talán nem jogalkotója, nem szociális kezdeményezésekkel az egyes passzrelre is gondolunk, gondolhatunk elvileg, de hát ez egyhangúságot szükségeltet. És hogyha már most itt a minősített többségnél is a felhígítás a veszély, akkor talán maradjunk ennél, és az Elkonszakbizottság sarkalatos szerepet játszik ebben hiszen érdemi, tartalmi kompromisszumról lenne szó Mindenképpen választanunk kell a különböző opciók között. Köszönöm szépen, és nagyon sajnálom, hogy már el is kell mennem, de munkatársaim itt maradnak, és hát nagyon szívesen működök együtt önökkel a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, Manservisi úr. Most újra megnyitjuk a vitát. McIntyre képviselő következik. Van Delders úrhoz tesz fel kérdést. Yes, thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne. A prezentációt, az elsőt nem tudtam még hallgatni, de az önét nagy részt hallottam. A vagyon visszazerzés fontosságával tisztában vagyok, de gyakran azért van ez, mert a bűn üldözés nem működik eh, mindig. Vannak olyanok, akik túl eh, hatalmasak ahhoz, hogy eh, a bűnüldözés fellépessen ellenük. Hogyha túl, ha elhiszünk hogy demokratikus vagyunk, demokratikusak vagyunk, akkor Európában a jogállamiságot, a demokráciát minden elé kell helyezni, és teljesen fogadhatatlan, hogy vannak olyanok, akik túl hatalmasak ahhoz, hogy, hogy elkapjuk őket, hogy felépjünk ellenük. Tehát ezt, ezt sokként értem értem meg ezt a megjegyzését. Lehet, hogy kicsit köldögbámulónak tűnik a kérdésem, de az Egyesült Királysággal kapcsolatban fogok feltenni egy kérdést a 36-os jegyzőkönyv értelmében a bel- és igazságügyi intézkedések alól kivételt élvez kérés, saját kérésére az Egyesült Királyság a meglévő intézkedések, most nem, nem is beszélve a jövőbeni eh, remélt intézkedésekről, de a meglévő intézkedések közül melyik az, amelyet, hogyha visszavon az Európai Unió, az káros hatással lenne, és újabb akadályokat gördítene a vagyon visszaszerzés elé. Tehát ön szerint elképzelhető, hogy új akadályok jelenjenek meg, és vannak -e olyan területek, amelyeken aggódnunk kell? Köszönöm. Grazie, adesso. Köszönöm. Newton Dan kapszót. Bill. Uh, sorry, I was um, just replying to Ms. McIntyre. Elnézést, McIntyre asszonynak um, próbáltam um, példát hozni. Berlis, Berlusconi úrnak uh, gyakorlatilag uh, mindent szabad volt, majdnem mindent. Szeretném még egyszer uh, Van der Dözdeville uh, úr gondolom a neve alapján gondolom belga, hogy lehet, hogy ilyen tökéletes angolsággal beszél. Az alacsony bevallott jövedelemmel rendelkező nagy eh, vagyont eh, felhalmozó emberekre. Ott van például eh, a, a brit nemesség eh, a arisztokraták eh, esete, akik nem jobb, ha nem tudjuk, hogy hogy szerezték vagyonukat, de hát most kicsi a jövedelmünk, mégis óriási vagyonuk van. A Puppet Masters, a Kimozgatja a szárakat című könyvet említette, nem tudom, hogy ebből van-e számunkra példány, a Google-on rákerestem, és a Google azt mondta, hogy a Puppet Masters egy, egy olyan film, amelyben a, a marslakók eh, a földre jönnek és átveszik a hatalmat. Lehet, hogy az önkönyve nem ilyen izgalmas, de jó lenne, hogyha lenne belőle nekünk egy példányt, kaphatnánk belőle egy példányt. Grazie, la parola all'onorevole Iacolino. Köszönöm, Iacolino képviselő. Sì, dei paradisi fiscali ne appena Az adó paradicsomokról Newton Dan szólt az imént, a bankok szerepét illetően talán hasznos lehet a bankunió a hatékonyabb ellenőrzés érdekében ezen témákat illetően. Tehát itt az is kérdés, hogy a banki irányítás esetleg szolgálhatja -e a pénzmosás elleni küzdelmet. Ön az imént említett előadásában, hogy a mechanizmusok, a reakciók azonnaliak kell, hogy legyenek a befagyasztás, a zárolás. Ehhez az előzetes vészjelzési képesség erősítésre van szükség, illetve együttműködésre a tagállamok között. Sajnos ez nem mindig áll fenn. A tagállamok egymásra szembeni bizalmát kell erősíteni, gyakran ez hiányzik. Amikor itt Gaddafiról beszélünk, egy olyan eset, amit említettünk, nagyon erős volt a reakció ebben az ő esetében. Hát nem mindenki Gaddafi, de mindenféleképpen hasonló reakciókra lesz szükség. Aztán visszatérnék még a pénzmosás elleni irányelvre. Ezt fejleszteni kell a parlamenti vita szintjén is. Mi a véleménye az elkobzás kapcsolatos jogszabályról, amiről a parlamentben is vitáztunk, ezzel kapcsolatban született is egy jelentés. Itt kiegészítő eszközökről van szó, de rendkívül hatékonyak ezek a pénzmosás témáját illetően is. Amikor az adóparadicsomokról beszélt, akkor főként más témákról ejtett szót, de Európában most annélkül, hogy országokat neveznék meg, vannak olyan helyszínek, amelyek igencsak kés igencsak vonakodva adnak információkat e tekintetben, persze vannak olyanok is, amelyek nem így tesznek. Elnök, köszönöm szépen. Én éppen ellenkezőleg azt szeretném, hogyha nevez, hogy nevezzük meg ezeket az országokat, hogyha Van der Doz úr birtokában van ezeknek az információknak. Kirkop képviselő kap szót most. Uh, köszönöm, elnök asszony. Jogászként a bíróságok előtt védtem embereket a kollégák megjegyzése azzal kapcsolatban, hogy van, aki túlhatalmas ahhoz, hogy a bűnüldözés céltállájává váljon, célkeresztjébe kerüljön. Newton Dunn úr megint egy olasz politikussal kapcsolatban próbált itt valakit egy bíró, mint egy bíróság, mini bíróság elé, politikai bíróság elé állítani. Nos, itt a fő probléma nem az, hanem hogy átpolitizálta az igazságszolgáltatás. Ez az, ami aggasztó számra. Az Egyesült Királyságban legalábbis elméletileg a, a királyügyészség független kell, hogy legyen, és politikai nyomás gyakorlás nélkül járnak el, miközben Franciaországban például, ahol más a jogi rendszer, kérdés, hogy ki kit nevez ki. Bárki, akit a politikusok közvetlenül neveznek ki, az politikai nyomásnak ki van téve. Így tehát úgy tűnik számomra, hogy Amerikában is ez érdekes jelző, ahol a, az ügyészség gyakran átpolitizált, talán ezt kellene átgondolni. A mi szakbizottságunk munkája különösen fontos lehet ez a tekintetben. Hogyan tudnánk az európai tagállamokkal azt megértetni, hogy az, hogy az ügyészségnek, a bűnüldözésnek a politikai nyomására nem szabad kerülnie. és akkor azt mondják, hogy ez szinte elképzelhetetlen, szerintem pedig erre kellene törekednünk, ez kell, hogy legyen a célunk. ha már a Berlusconi esetet említették, Billnek egyet kell velem értenie, hogy a politikai eh, elfogultság vagy nyomásgyakorlás eh, hiányáról semmiképp sem mehetünk. Ezt mindenki tudja, elismeri. Egy olyan légkört kell teremtenünk, amely a, kiveszi a politikát, a, eh, kihúzza a politika méregfogát a bűnüldözésben és az ügyészi munkában. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a meghívott vendégeinktől, és nagyra tartják őket azért, mert függetlennek tartják őket szakértőként, tudós emberként. Nos, hát nekem vannak, sok, ismerek sok olyan szakértő, tudós embert, aki egyáltalán nem objektív, nagyon is határozott véleménye van egyes témákról, tehát még egyszer mondom, a célunk az kell, hogy legyen, hogy a politikát valahogy kivegyük az igazságszolgáltatásból, hogy ne politikai nyomásra szülessenek bizonyos döntések, ítéletek. Köszönöm. Köszönöm, Kirkop úr. Egyes szempontokat illetően biztosítani kívántam önt a Berlusconi eljárást országomban a bíróság folytatta le. Természetesen politikai nyomás mellett elítélték, jelenleg más eljárások alatt van, vád alatt van. A meghallgatások, amiket itt lefolytatunk a szakbizottságban, mindig jelentős előadók meghívásával zajlanak, és ők tevékenységükkel tanúbizonyságot tettek már szakértelmükről. Jó lenne, hogyha figyelmünk azokra a problémákra összpontosulna, amelyekkel majd foglalkoznunk kell. Ez egy nagyon komoly probléma. A bankok szerepére vonatkozik, valamint szakbizottságunk szerepére, amit játszhatunk az elkobzási csomaggal kapcsolatban. Tavares úrnak adom meg a szót, aztán Weiler asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Globális szintre térnék vissza. Persze bizonyos akadályokat le kell bontani, véleményem szerint, de azt hiszem, hogy ez kulturális vállalkozói mentalitás eredménye is Európa, az USA, illetve a feltörekvő államok között. Éppen ezen különbségek mentén épül fel a pénzügyi szürke gazdaság, ahova befolynak a szervezet bűnözésből származó jövedelmek. Itt bankokról beszélek, amelyek remek hírnévnek örvendenek Európában, illetve az USA-ban ide kerülnek a bűncselekményekből származó bevételek, és aztán van még itt egy másik kulturális és pénzügyi különbség is Európa, illetve az USA között. Ez egyfajta ösztönző hatás. Ezt nem tanulmányoztuk eléggé, tehát tény az, hogy a pénzáramlás az amerikai, illetve az európai bankrendszer között Nos, ezt természetesen felfújt az ingatlan, a jelzálogválság. Tehát itt van egy ö, ö, árnyék bankrendszer, amiről 2008-ban beszéltünk, de most itt a saját bankrendszerünket is érintik ezek a problémák, amikről beszéltünk. Az a kérdésem, hogy a világbank hogyan tud segíteni abban, hogy ezen két banki kultúra között párbeszéd jöjjön létre Európa, illetve az USA között, hogy áramoljanak az információk, melyek megbízhatóak, ellenőrizhetőek, és nem csupán a vagyontárgyak elkobzását teszik le, lehetővé, hanem azon gyakorlatok azonosítását is, amelyek az adóelkerülést szolgálják egyfajta körhinta csalás formájában. Ez lenne az egyik kérdésem, hogy a világbank hogyan tud segíteni nekünk, hogy ezen kibúvókat meg lehessen szüntetni. Aztán a nagy tömbök, nagy szervezetek rendelkeznek különféle adóparadicsomokkal, így az USA-ban is vannak ilyenek, vagy akár Luxemburgban is léteznek. Aztán nem sokára Kínában, Kínában, Indiában és Brazíliában is lesznek majd, és nem rendelkezünk elkölcsi fölénnyel, nem tudunk másokat megrólni, hogyha a saját házunk táján nem söprögetünk. Itt növekvő gazdaságokról van szó, ahol szintén meg lesznek a szürke zónák. Ez csupán egy kommentár, így magunk között szólván meg kell oldanunk a saját problémáinkat előbb, hogy aztán mások problémával foglalkozni tudjunk a jövőben. Kérdésem, hogy az Európai Unió és az USA hogyan tudják megerősíteni együttműködésüket. Beszélt a TFT ről tehát a terrorizmus elleni küzdelmet szolgáló információ cseréről. Miért nem lehet a gazdasági bűncselekmények ellen is hasonlóan fellépni? Kérdésem tehát, hogy ki lenne a partnerünk az USA-ban, talán a államkincstár, amely a TFTP-vel foglalkozik. A parlamentnek tehát el kellene kezdeni dolgozni azon, hogy a TFTP a nagy gazdasági bűncselekmények elleni felépésben is eredményes legyen. Kirkhope úr velem együtt több ízben járt Washingtonban, hogy ezen megállapodással foglalkozunk. foglalkozzunk. Köszönöm, Weiler asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem láttam, nem értettem, hogy rám mutat. Nos, kollégáim hozzászólása alapján azt mégiscsak elmondanám, hogy nincsenek hibátlan országok. Olaszország szerzetekünk némi aggodalmat, de az én országomban is voltak gazdasági botrányok, és az igazságszolgáltatás akadályoztatása gazdasági bűncselekmények alapján, ö, okán például. Hála Istennek a sajtó nagyon észszerűen nyilvánosságra hozza ezeket az eseteket. Nagyon érdekesnek tartottam, azt, hogy globális politikai dimenziót kölcsönzött van der Doors úr a beszámolójának. Itt elmondta, hogy a hiányzó bizalom az egyik fő oka annak, hogy nem működnek a dolgok, és természetesen fel kell vetni a kérdést, hogy ez mitől függ, mi ennek az oka. A múltban megnevezett egy-két nevet, Gaddafi-ra, Berlusconi-ra utal, de akkoriban uh, uh, Markus eltűnt, Marco el, Markus eltűnt, és meg tudták akadályozni, hogy a vagyonát elkobozzák. Az új feltörekvő demokráciák természetesen szkeptikusak, és felteszik a kérdést, hogy a hatóságaiknak hol lenne a semleges alapja, amin működnek, gyakran. Korábban beszéltünk a Világbankról, a WTO-ról, és mindig azt mondtuk, hogy ez az USA-hoz, ezek az USA-hoz közeli szervezetek, hogy jár a helyzet önöknél? Önök az ENSZ szabályok alapján működnek? Érdekelne ez engem, mert ez is ok lehet arra, hogy javuljon a bizalom, hogyha tudjuk, hogy egyáltalán milyenek is a szabályok, hiszen itt az USA és, a nagy, USA és Kína nagy hatalmi tömbök között hánykolódunk, vagy pedig itt az ENSZ-re kell alapoznunk. Elnök, köszönöm Barbara. Most Vanderdos úrnak adok majd szót, meg egy utolsó dolgot szeretnék kérdezni, illetve mondani önnek, hogy ismeri azt a tényt, hogy pontosan az én országomban, ez egy ma reggeli hír, Olaszországban voltak olyan bankok, amelyek 4 millió eurós kölcsönt adtak a szervezet bűnözés egyes szereplőinek bármiféle dokumentum irat nélkül. A Barclay Bank számos hitelt biztosított mafiózók gyermekeinek, és a bank igazgatóság, amikor információkat kért azt illetően, hogy 800-900 millió eurót hogyan adhattak, hogy vásároljanak például egy éttermet, vagy egy birtokot. Itt 20, 20 éves fiatalokról van szó, és azt válaszolták a banki tisztviselők, hogy itt gazdag családok jóra való gyermekeiről van szó, és ezért biztosították számukra ezeket a hiteleket. Kérdés az, hogy miért működik minden ellenkező módon. Tehát, hogyha Olaszországban beszéltünk egyébként ezekről a személyekről, egy tanú felvett egy szervezett bűnözési esetet. Itt 15 20 ezer eurós kérelmekről van szó, akkor a bankok ezt megtagadják, de hogyha egy 20 éves fiatal kéri egy mafiózó gyermeke, akkor itt akár 800-900 eurós hitelt is kapnak, bármiféle okirat, bármiféle dokumentum, információ nélkül, csak azért, mert megbízhatónak tartják ezeket a személyeket. Thank you very... Köszönöm szépen mindezeket a kérdéseket. Már előre elnézést kérek. El kell, hogy menjek körülbelül negyed óra múlva, úgyhogy amennyire lehet tömör leszek. Egyébként holland vagyok a kérdésre válaszolva. Elég sok utalás történt az adóparadicsomokra, illetve az adóparadicsomok használatára. Én nem vagyok adószakértő, és nem tudok az adókérdésekben nyilatkozni. Amit viszont megtettünk a Puppet Masters keretei között, és nagyon szívesen elküldöm önöknek egy példányát a könyvnek, hogyha megadják majd az elérhetőségüket, azt tettük meg, hogy megvizsgáltuk, hogy milyen országot, milyen területet használtak céges, vagyon céges autók esetében, amelyek nagyszabású korrupciós ügyekben szerepeltek. És láthattuk, hogy nagyon sok helyen az Egyesült Államok vitte a primet, nem offshore területek aztán úgynevezett mystery shopping gyakorlatot tartottunk. E-mailben utaltunk rá, hogy egy csomó forró pénz van nálunk, és hogy mit tanácsolnak. Az volt, nem is az volt a cél, hogy mit tanácsolnak, hanem hogy egyáltalán igazolt megosztják-e velünk a személyazonosságunkat. Megint csak az Egyesült Államok szerepet a legrosszabbul. Tavares úrnak a kérdésére reagálva is mondom, hogy remek lenne, hogyha kölcsönös információ csere valósulna meg, csak hogy ehhez rendelkezésre kellene, hogy álljon először is az információ maga, amit ki lehet cserélni. És úgy gondolom, hogy a felhasználókra vonatkozó információról nincs kötelezettség, hogy információt gyűjtsenek az Egyesült Államokban. az Európai Unióban igenis be kell gyűjteni ezt az információt. Hát persze, kiegyensúlyozott információ cserére lenne szükség, de mindenek előtt a haszonélvezőre vonatkozó információk szabályozása kellene, hogy egységes legyen. az FSA, e, a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó, vagy azokkal foglalkozó hatóság brit helyzetről nagyon jó jelentés készített, gyakorlatban mi is történik, az nagyon aggasztó, elképesztő, lenyűgöző ez a jelentés, izgalmas olvasmány, jól mutatja, hogy mi a helyzet. Én most nem az Egyesült Királyságot szeretném itt a vádpadra ültetni, hanem inkább dicsérném, hogy ilyen jó jelentést készítettek. McIntyre azt mondja, nem láttam a nevét, tehát az ön észrevételével kapcsolatban, hogy egyesek túl erősek. Én, én, én nem azt mondom, hogy ez jó, hogy így van, azt mondom, hogy sajnálatos, ez egy tény. Egy korábbi elnök ellen eljárás, tinteni olyan politikai zűrzavart eredményezne, hogy a kormányok általában úgy döntenek, hogy felesleges ekkora káoszt kelteni örülnék, hogyha ez nem így lenne, de ez a politikai realitás. Úgy gondolom, hogy egy ország legalább a saját vagyonát vissza kellene, hogy szerezze. Legalább ez lenne a minimum norma, amit meg kellene, hogy valósítsanak a gyakorlatban. Most ami a vagyont illeti a jelenlegi mérleg, amit megvonhatunk, bizony elég rossz. 20-40 milliárd euró a konzervatív becslés, hogy ennyi pénztől esünk el nagyon fontos lenne, hogy folytatódjon az összes ügy nyomon követése 5 eh, milliárdra rúg eh, a eh, visszaszerzett vagyon rekordja az elmúlt 20 évben, ahhoz képest, hogy ugye 20-40 milliárdot nem tudunk visszaszerezni. Mit akartam még mondani? Igen, volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a világbank fel tud-e lépni, be tud-e avatkozni Európa és az Egyesült Államok kapcsolatrendszerébe nem tudunk beavatkozni konkrét ügyekbe, amit viszont megtettünk és amit megtettünk a Puppet Masters esetében is, az az, hogy felvetjük a az egyenjogú partneri viszony fontosságát az információ csere esetében. Amikor ugye szondáztuk, hogy hogyan lehetne elsózni, befektetni a vagyonokat. Az USA nem adott információt. Legalább az adóparadicsomok hajlandóak információt szolgáltatni. Nem tudom, hogy mennyire hamisak ezek az információk, mennyire kozmetikázottak. A Mystery Shopping projekt nem tette lehetővé, hogy ennek a mélyre hatoljunk. Jason Sharman az egyik szerzőtársam egy jelentést tett közé 2800 szolgáltatóval, céggel végezték el ezt a projektet. Hogy a vagyonkezelők szolgáltatók, amelyek általában ugye adóparadicsomnak minősülnek, mennyire működnek együtt. Nos, sokkal inkább együtt működnek, mint egyes más országok, amelyeket ugye nem az offshore kategóriába sorolunk. Fontos, hogy az egyenlet másik oldalát is megnézzük, tehát volt egy kérdés arra is, hogy a bizalomhiány miért alakult ki. Ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, amivel nap mint nap küzdünk. Nagyrészt arról van szó, hogy nincsenek tisztában a dolgokkal, a tényekkel, és nagyon gyakran jogos a, a gyanú, a gyanakvás a hatalomra lépő kormányok részéről, hogy a, bankok, különböző szervezetek, nemzetközi pénz, pénzintézetek az előző hatalom birtokosaitól el, hatalmi tökosaival korrupt viszonyra léptek. Nos, a nemzetközi pénzügyi központok nem tudhatják, hogy politikai konspirációról van-e szó, vagy valós tényekről. Nem lehet tudni, hogy az információt miért kapjuk, azért, mert éppen egy lejárató kampány zajlik, vagy pedig valós szándékról van szó a politika részéről hogy nagyon sok humán aspektus van itt, amit egyszerűen a két fél egy asztalhoz ültetésével próbálhatunk leküzdeni. Az ügyészt leültetjük a kérő országgal egy asztalhoz, és azt mondjuk, hogy vizsgálják meg együtt az információkat. Ez hasznosabb, mint száz workshop megszervezése. Azt is kérdezte, hogy a mi fellépésünknek mi az alapja, illetve hogy hol működünk, mi Washingtonban működünk, de nem vagyunk amerikaiak. A, a Puppet Masters-ben is láthatta, hogy nagyon keményen bíráltuk az Egyesült Államokat, hogy nem kér be elég információt, különösen abból a szempontból, hogy az Egyesült Államok a haszonélvezőkre vonatkozó információkkal kapcsolatban most nagyon jó kezdeményezéseket tett, ami nagyon dicséretes, ez különösen az egyik szenátor nagyon fontos kezdeményezésként felszólalt a kongresszusban, hogy többre van szükség ezen a téren. Tehát nem az a probléma, hogy az Egyesült Államok ne, ne ismerné fel a probléma súlyát, felismer ismerte, és meg is próbál megküzdeni vele. esetre mi nem az USA kormányát képviseljük. Hát nem tudom, hogy mindenre válaszoltam, elnézést, hogyha nem sikerült. Azt hiszem, hogy mindenre reagáltam. Nem, volt még egy kérdés a e, bankunióra vonatkozóan, illetve hogy a bankunió mit tudna elérni, és ez e, az önök észrevételeihez is csatlakozik, illetve az elnökasszony észrevételéhez tényleg globális konszenzusra lenne alapvetően szükség. Az is nagyszerű, hogyha Európa cselekszik, és a, a világ majd követi, de hát ugye könnyű a pénzt kisíbolni Európából, úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha globális stratégia érvényesülne ami a haszonélvezők azonosítását illeti, fontos lenne hogy ebben előrelépjünk, és megfelelő kockázati mechanizmusok alakuljanak ki a pénzáramlás monitorozására, a kis bejelentett jövedelmek melletti nagy bankszámla pénzmozgások esetében fontos lenne, hogy tovább tudjunk lépni. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm. Grazie, signor Van der per... Eh, Köszönöm válaszait, és kérem, hogy eh, hagyja meg eh, a titkárságon a beszámolóját, illetve bármilyen ötletét, javaslatát, illetve hogy bármilyen más válasz jutna eszébe, kérem, hogy ezeket közölje velünk. A kollégák mielőtt eltávoznának, szeretném felhívni a figyelmet a Manservizi igazgatóról lefolytatott vitára. Ebből számos javaslat származott, majd a koordinátorok ülésén foglalkozunk ezzel főként, de tekintettel arra, hogy milyen stratégiai jelentőséggel bír ez a téma, ahogy a Hiszi úr is említette, fennáll annak a veszélye, hogy az elkobzási irányelv esetleg rossz irányba fordul, majd ezért hogyha bármiféle hasznos fellépés lehetséges ezen szakbizottság részéről, azt osszák meg, mert a Krim ugye a Libe egyfajta gyermeke, de ebben az ügyben sokkal határozottabban lép fel. Ez egy központi szempontja ennek a témakörnek, éppen ezért felhívom a kollégákat arra, hogy ezt a szempontot ne hagyjuk figyelmen kívül. Veronik. A, talán a koordinátori ülés napirendjére felvehetnénk ezt a ma esti koordinátori ülésre. Lehet, hogy kicsit több időt is kellene szánnunk erre a koordinátori ülésre, mert nagyon sűrű lesz. Ö, teljesen egyetértek, hiszen nagyon ö, nagy figyelmet kell majd szánnunk ezekre a kérdésekre. Giannaco azt mondja, hogy... Azt javaslom, hogy itt Brüsszelben tartsunk egy konferenciát, és a tagállamok igazságügyminisztereit hívjuk meg. Hogy közvetlen kapcsolatfelvétel történjen ezen a módon az igazságügyminiszterekkel. Ez jó elképzelés lenne. Egyetértek önnel számomra. Remek elképzelés. Ez a koordinátor ülésen foglalkozunk ezzel a szemponttal, de ezzel a javaslattal is. Többet fogok majd mondani még erről. Manszervizi direkt igazgató elmondta, hogy a tanács, a tagállamok egyik előjogáról van szó, de mi, akik ugyanezen tagállamokból jövünk, nekünk is vannak jogaink, tehát amikor ezt a szakbizottságot létrehoztuk, nagyon sok kolléga kérdezte, hogy jó magam vagy a kollégák, hajlandóak vagyunk-e konferenciákat szervezni az egyes tagállamokban, hogy a kormányok figyelmét felhívjuk ezekre a problémákra, tehát az egyes partnereinket, a politikusokat az egyes tagállamokban. Én kifejeztem, hogy a szakbizottság igenis hajlandó erre a tevékenységre, noha rengeteg a munkánk, de a dolog itt meg is állt. A múlt hónapban Németországban jártam Kölnben, részt vettem egy 700 résztvevős konferencián nem csupán bírók vagy nyomozók vettek részt, hanem a civil társadalom képviselői is. Ez a civil társadalom előtt is nyitott vita volt, nagyon sokan feltették kérdéseiket, és ott is felmerült, hogy nagyon nagy a késedelem a politikai hatóságok részéről az egyes tagállamokban. Nem azért, mintha nem lennének tudatában annak, hogy mi történik az egyes tagállamok területén. A politikai szendék egyrésztről az, hogy nem akarnak foglalkozni ezekkel a szempontokkal, ugyanakkor van egy olyan politikai szendék, hogy egész egyszerűen nem akarják kezelni ezeket a témaköröket. Tehát még egyszer meg kell értenünk, értetnünk határozottan a tanácssal, hogy a parlamentnek már nem passzív szerepe van, a parlament igenis, hogy meg kell, hogy mondja a véleményét, és ezt illetően határozatnak kell, hogy legyünk. Erről beszélünk majd a koordinátorok ülésén. 15 órakor folytatjuk a munkát, és 17 óra 45 perckor zárt ülés keretében ülés következik. Jó étvágyat kívánok!